Jó napot kívánok, kedves kollégák! Két perccel múlt el négy óra, ezért azt javasolnám, hogy kezdjük meg a mai ülésünket. A KONT szakbizottság elnökségét ma újra meg kell választanunk, a formalitásoknak eleget kell tennünk ezért szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az eljárási szabályzat 204-es cikke értelmében kell az eljárást lebonyolítanunk, és az eljárási szabályzat ezen szabálya szerint egykori elnökként én fogom lebonyolítani az ülés megnyitását, valamint az elnökség megválasztását. Először is az elnököt választjuk meg, majd négy alelnököt választunk. El is mondom, hogy kik azok a tagok, akik más szakbizottsági tagokat helyettesítenek, és a politikai frakciókat szeretném megkérni, hogy a szavazás előtt értesítsenek engem. A következőket közölték velem. Ryan Hayes, Petri Szárvama helyett szavaz, Sulin asszony Zalafranka úr helyett szavaz, Peter úr Matusello úr helyett szavaz, van-e más egyéb megjegyzés a frakciók részéről, a néppárt részéről? Úgy látom, nincs. Az SND tudatta, hogy Kádenbach asszony helyettesíti Gájer urat, és Libácska asszony Liberecki urat. Az ECR részéről Gosjevska asszony helyettesíti Csárnecki urat, és Visztiszen Urmakovai asszony helyettesíti. Van-e még megjegyzés? Ha nincs, akkor az áldéra térünk át, Grigula asszony tojrerulat helyettesíti. A GUE részéről senki nem, jelez, nem jeleztek helyettesítést, de Jong úr itt van. Úgy látom, hogy a zöldek és az FTD részéről is az van itt, akinek itt kell lennie, és az NF részéről, mint mindig, nincs itt senki. Sokáig gondolkodtam, hogy meddig, meddig várakozzunk a szocialista kollégákra, négyben állapodtunk meg, Három perccel elmúlt már négy óra, úgyhogy akkor haladunk tovább. Akkor rátérünk az elnök megválasztására. Kolléga úr, tessék! A mi javaslatunk a szakbizottsági elnöki posztra Gressle asszony. Gressle asszonyt javasoljuk, hogyha Gressle asszony elfogadja, akkor mi őt jelölnénk erre a funkcióra. Köszönöm szépen. Van-e még javaslat? Úgy látom nincs. Kérik-e a titkos szavazást? Akkor közfelkiáltással. Köszönöm szépen az első alelnöki posztra. Van-e jelöltünk? Also Bis jetzt war es Herr Wogen. Eddig Vón úr lett el ezt a posztot. Őt sem jelölték, meg senki más sem. Lehet, hogy most már itt lenne az ideje annak, hogy a szocialista frakció jelöljön valakit, tessék. Derek Vont szeretném felterjeszteni jelöltnek ő volt ugye eddig is ezen a poszton. Derek volna jelölt, van-e más javaslat? Nincs. Kérje valaki titkos szavazással, szavazunk nem, akkor közfelkiáltással szavazzunk von kollégáról is. Ja, und er hat auch per, uh, äh, schriftlich akzeptiert, dass Írásban fogad, el is fogadta a jelöltséget. A második alelnökre térünk át, Köszönöm szépen, elnök asszony. Indrek Tarándot szeretném a frakciónk részéről felterjeszteni jelöltként, mert a ciklus első felében is ő látta el ezt a feladatot, szeretnénk, hogyha továbbra is ő tenni ezt. Köszönjük szépen, van-e más jelölt? Nincs, senki nem kér titkos szavazást sem, akkor ezt a kollégát is közfelkiáltással megerősítjük. Willkommen zum dritten Vizepräsidenten a harmadik alelnöki poszt következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ALDE részéről a harmadik alelnöki posztra Mártined Lavajovát javasolnánk. Mostanáig is ő látta el ezt a feladatot. Van-e egyéb javaslat? Úgy látom, nincs. Titkos szavazás sem kér semmi, akkor senki, akkor most közfelkiáltással ismét. Bei der Kollegin möchte ich mich auch gleich bedanken. Szeretném a kolléganőnek azonnal megköszönni azt, hogy helyettesített engem. A negyedik alelnök következik. Van-e valakinek javaslata? Igen, elnök asszony. Eh, Iván Kabilin eh, jelölt, Iván Kabilit jelöltetnénk. Őt javasoljuk. Van-e egyéb javaslat? Iván Katalin kollégát javasolták, hogyha nincsen más javaslat, és nem kéri senki a titkos szavazást, úgyhogy Katalin kollégát szintén köz felkiáltással megválasztjuk. Ich freue mich, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen und wir brauchen diese Zusammenarbeit auch und wir brauchen auch den Zusammenhalt. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést, és akkor ezzel rá is térnénk ennek a napirendi pontnak a végére, és most megkezdhetjük az érdemi munkát, mégpedig a hatodik ponttal, de Myers kollega szeretne még valamit mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretnénk, hogyha elintézné, hogy legyen görög nyelvű tolmácsolás, kénytelen vagyok angolul hallgatni az ülést, mert egyelőre nincsen görög tolmácsolás, de hogyha a legközelebbi alkalomtól kezdve lenne, azért nagyon hálás lennék. Ez így van. Természetesen, kedves kollega, mondja az elnök azt, hogy ön új tag, minden új képviselőt sok szeretettel köszöntünk. Nagyon örülünk a Örülünk a görög tagoknak, mert eh, Görögország nagyon sok aggodalmat okoz nekünk, és nagyon sok fejtörést, természetesen a következő üléstől a görög tolmácsolást is biztosítani fogjuk. A hetes pont a tolmácsolás a következő nyelveken, eh, illetve a, a tolmácsolást eh, megtalálhatják a Kont News-ban, hogy milyen nyelveken van tolmácsolás, az ülést közvetítjük webstreamen, Egyéb megjegyzéseim nincsenek, úgyhogy rá is térnénk a nyolcas napi rendi pontra. A Kontbizottság kiküldetése Olaszországba tavaly nyáron. Állítólag jó meleg volt. Meg is adom a szót eh, Dlabajová asszonynak, aki a delegáció vezetője volt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Gratulálok önnek és az alelnök kollégáimnak a megválasztásukhoz. Ez egy nagyon érdekes kiküldetés volt, amin részt vettünk, és még nagyon sok megvitatandó téma van ezzel kapcsolatban, ami foglalkoztatni fog bennünket. Számos ezzel kapcsolatos dosszié kerül majd az asztalunkra. Mi Európa számára nagyon fontos téma, az a fiatalok munkanélkülisége. Talán várok, amíg mindenki a személyes, illetve a magánbeszélgetéseit lezárja, mindenki mindenkinek gratulál. És akkor visszatérek a témára. Ami az Eurostatot illeti, több mint 4 millió fiatal munkanélküli van Európában, tehát 25 évnél fiatalabb. Olaszországot azért választottuk ki erre az ülé, erre a talál, öm, kiküldetésre, mert itt az egyik legmagasabb a munkanélküliség arány a fiatalok között. 2016-os adatokról beszélek Olaszországban. A munkaerőpiacon kevés a fiatal, és nagyon nehéz nekik bejutni a munkaerőpiacra az egész országban. Két régiót látogattunk meg, kerestünk fel, ahol nagyon magas a munkanélküliség. A legrosszabb példákat lát, néztük így meg, tehát Sziciliában és Kalabriában jártunk, és el kell, hogy mondjam, hogy Olaszországban az ifjúsági garancia program az első olyan program, amely az aktív munkaerőpiaci politika, amelyet nemzeti szinten fogadtak el, központosított menedzsmenttel, és ez minden régióban egyforma indikátorokra alapul, ösztönzőket vezettek be, és a nemzeti és a regionális szint együttműködik ennek megvalósításában. Tehát ez ugye képzelni, hogy a különböző régiókban mennyire nehéz ezt a komplex programot megvalósítani. A KONT látogatása tavaly júliusban volt Olaszországban, akkor 1,1 millió nyilvántartásba vett jelölt volt az ifjúsági garancia programban, 2015-ben kezdődött a nyilvántartásba vétel. Különböző projekteket látogat meg, amelyeket az ifjúsági garancia programból finanszíroznak, és nagyon sok eszmecserére került sor Szicíliában és Kalabriában a helyi hatóságokkal, illetve a nemzeti, vagy az olasz munkaügyi minisztériummal. Kulcsfontosságú témák, amelyekre rábutattak ott számunkra, a következők voltak. Nagyon komplex a finanszírozás, az Európai Szociális Alap és az Európai Foglalkoztatási Kezdeményezés igénybevételével. A második nehézség az végrehajtás, amely a különböző operatív programokra vonatkozik, akár regionális, akár nemzeti hatóságok felelhetnek ezekért, úgyhogy a végrehajtás menedzsmentje nagyon nehéz. Aztán a közigazgatási kapacitások nincsenek meg ahhoz, hogy gyorsan eh, lezárják a témákat, eh, a dossziékat, illetve eh, nagyon sokszor a fiatalok késve kapták meg a pénzüket, akár egy évvel is késlekedett a kifizetés a fiatalok számára. Azt is láttuk, hogy mind a két régió egy köztes regionális szervezetet kíván létrehozni, vagy e, ebben ezzel foglalkozik most éppen, és ez a központosított menedzsment hatóságot kiegészíti, és a bizottság embereivel is találkoztunk, az Európai Bizottságnak szeretnék köszönetet mondani. Itt is vannak munkatársaik most ezen az ülésen, de a helyi munkatársak is, képviselők is nagyon sokban segítettek nekünk, adó, adatokkal rendelkezésre álltak, információkkal Melyek a legfontosabb ajánlások, amelyeket a jelentésben összefoglaltunk? Elég hosszú ez a jelentés, de a weboldalon el tudják olvasni, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos a, ennek a témának a jövőbeni kezelése szempontjából. A szakbizottság az administratív kapacitásokba, illetve az IT rendszerbe való befektetést támogatja és hasznosnak tartja. Úgy gondoljuk emellett, hogy nagyon fontos a hatékony végrehajtás, végrehajtás, tehát a meglévő alapok hatékony végrehajtásának és az Európai Bizottság által nyújtott segítségnek az összekapcsolása. Tehát erre várunk további konkrét lépéseket. Aztán a bizottság rámutat arra, hogy a helyi, a regionális és a nemzeti és az európai szint közötti együttműködés elengedhetetlen, hogy a fiatalok bizalmát helyre állítsuk a fiatalok részéről a bizalom nagyon-nagyon megfogyatkozott a programok felé, és ez sokkolt bennünket. Nagyon fontos tehát az együttműködés a helyi, regionális, nemzeti és európai szint között. Végül, de nem utolsó sorban, a hat a bizottság a teljesítmény alapú és eredményorientált végrehajtásra helyezi a hangsúlyt az Európai Szociális Alap és az ifjúsági garancia végrehajtása során, és nagyon körültekintően kell pályázatokat, projekteket ajánlani finanszírozásra ezen a területen. Ahogy már elmondtam, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és minden kollégának. Ez nagyon hasznos volt. Nagyon sok információt kaptunk és a jövőben folytatnunk kell a munkát a témával kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, kiváló volt a szervezés, úgyhogy mindenképpen dicséret illeti őket is. Végül pedig el kell, mondani, el kell mondanom azt is, hogy volt egy belső szervezési eh, probléma, egyes képviselők részvételével kapcsolatban, mert egyes helyi képviselők utolsó pillanatban jelentkeztek be, úgyhogy azt javaslom, hogy ezt tisztázza a titkárság, hogy eh, milyen ehm, határidőt és milyen szabályokat szabunk más szakbizottságból érkező kollégáink számára, eh, mert nem olyan eh, egyszerű megszervezni a helyi üléseket, hogyha sorban állnak a képviselők, és nem kapnak hivatalos engedélyt a részvételre. Részemről ennyi, és várom a kollégák hozzászólását és a bizottság reakcióját. Én is szeretnék köszönetet mondani, mondja az elnök, a munkájáért és a delegáció vezetői feladatáért, feladatainak elvégzésért. Tudom, hogy ez nagyon megterhelő tud lenni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Várom a hozzászólásokat, főleg azoktól nyilván, akik ott voltak. Váli úr! Sì, grazie Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare anch'io Martina perché è stata una visita molto... Köszönjük Martinának. Valóban nagyon jó látogatás volt ez, és én magam külön jelentkeztem, illetve Olaszországot külön én ajánlottam, mert komoly támogatásokat kapunk itt az ifjúsági garancia programom belül, és fontos, hogy mi, mint Költségvetési Ellenőrzési Bizottság megértsük, hogy miért történtek problémák a különböző közigazgatási szerveknél, miért voltak hiányosságok a programokban, és ezeket tanulmányoznunk kell. Ugyanakkor van politikai megjegyzésem is a, a sikertelenséghez. Administratív okokból nyilván nagyon nehéz egyszerre kezelni ez, a fiataloknak ezt a nagy tömegét. Egyszerre nagyon sokan vettek részt a programban, ami különböző szűk keresztmetszeteket eredményez, és problémákat vannak olyan fiatalok, amely, akik a támogatást, az ösztöndíjat, az több mint egy évvel később kapták meg, ami nyilván egy fiatalember számára rendkívül frusztráló, mert adott esetben nekik már azonnal kellett pénzt elkölteni a, a traineeship programmal kapcsolatban, és csak később kapták meg a támogatást. Ez a két régió eh, nagy munkanélküliség által sújtott, és sajnálatos módon több száz esetben későn érkeztek a kifizetések. Az ifjúsági garancia program problémája az az, hogy nem járul hozzá a hosszú távú munkahelyteremtéshez. Ez politikai és gazdasági okokra vezethető vissza, amennyiben a cégeknek megengedjük, hogy kizsákmányolják a fiatalokat, vagyis rövid időre eh, alkalmazzák őket, és az alkalmazásuknak a költségét áthárítsák a garancia programra, akkor nem járunk el helyesen. Nyilván ennek strukturális okai vannak. Eh, Olaszországban eh, immár nem éri meg vállalkozni, nem éri meg embereket felvenni, és amennyiben Görögországot, Spanyolországot, Dél-Olaszországot ki akarjuk a válságból húzni, akkor a központi kormány szintjén is szükség van bizonyos teendők elvégzésére. Meg ellenőrizni kell tehát a politikai tevékenységeket is, mert nem akarjuk, hogy elfolyjanak a pénzek. Ha azt akarjuk, hogy beruházások révén újra lendületbe jöjjenek ezek az elmaradott régiók, akkor oda kell figyelni azokra a szociális és gazdasági körülményekre is, amelyek évek, évtizedek óta sújtják ezeket a régiókat. Ehhez politikai megoldások szükségesek. Adott esetben egyoldalú lépésekre is szükség van politikai döntések meghozatala érdekében. Én úgy gondolom, hogy a kompromisszumos megoldás az nem, feltető, nem feltétlenül fenntartható. Én gazdaságpolitikával foglalkozom, a politikák úgy gondolják, hogy a kompromisszum az fenntartható. Én rá szoktam kérdezni, hogy milyen megoldásokat tudnak javasolni, és hogyan tudják elérni azt, hogy a fiatalokat megérje alkalmazni. Van egy agyelszívás Olaszország rovására, alacsonyak a bérek, kevés a munkahely. Nekünk arra lenne szükségünk, hogy ezek a fiatalok ott maradhassanak Olaszországban. Hiába végzik el ezeket a rövid gyakornoki feladatokat, utána hosszú távú munkát nem kapnak, de úgy tudom, hogy ez egyébként más országokra is jellemző. Tehát a keresletet kell valamilyen módon ösztönözni, különben nem lesz meg az eredménye ezeknek a programoknak. Fontos tehát megnézni ezeket a problémákat, megvizsgálni, hogy mik az okok, és különböző információs technikai eszközökkel, technikai eszközökkel, illetve programokkal jobban ki lehetne elemezni ezeket az eredményeket. Van egy egymilliárdos program, amely Olaszországot érinti, ez azonban nem elegendő arra, hogy a keresletet felpörgesse. Egy olyan területen, ahol az ifjúsági munkanélküliség 50%-os, ott egyszerűen több pénzre van szükség, mint beruházásra. Ez az én politikai értékelésem. Nyilván vannak közigazgatási jellegű problémák, amelyek, amelyek egyébként sajnálatos módon kihasználhatók politikai célokból is. Kinicsi kollega. Sì, grazie, grazie colleghi, buonasera. Io mi scuso per il ritardo, ma... Köszönjük. Köszönöm elnök asszony, jó estét kívánok, elnézést kérek, hogy elkéstem. A LIBE bizottságban is dolgom volt, sajnálatos módon elég gyakori, hogy egyszerre van ennek a két bizottságnak az ülése, és elnézést kérek Eh, az alelnökünktől, hogy eh, nem hallgathattam meg a bevezetőjét, eh, illetve az értékelését. Minden esetre én megköszönöm neki, hogy a kalabriai és szicíliai látogatásunkat végigelnökölte. Nagyon ügyesen és és szorgalmasan vezette. Rátermetten vezette ezt a e, missziót Dél-Olaszországban. Sajnálatos módon ebben, ezekben a régiókban gazdasági válság van jelenleg, és ez a, az ifjúsági garancia rendkívül e, ígéretes, és sokat vártunk tőle, meg kellett nézni, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. E, azt el kell ismerni, hogy voltak, voltak problémák, különösen az intézkedés bevezetési szakaszában. A helyi igazgatási szervek egy új eszközt kellett, hogy megtanuljanak kezelni, és e, nagyon nagyszámú fiatal érdeklődött, illetve volt jogosult. Amikor ezek a problémák eh, aztán elhárultak, utána szerintem elég jól kezdett működni a dolog. Nyilván a gazdasági problémák eh, megmaradtak, eh, ezekről szó volt, de azt gondolom, hogy pozitívan értékelhető ez a program. Az ifjúsági munkanélküliség ráta 3%-kal csökkent Szicíliában, 59-ről 56 százalék. Szicília az egyik legmagasabb ifjúsági munkanélküliség által sújtott eh, régió természetesen továbbra is. Eh, ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon nagy volt a részvétel, eh, a résztvevők 16%-a szicíliai volt Olaszországban, tehát látjuk a lelkesedést, Sajnálatos módon ezek, ezeknek a fiataloknak egy jelentős része se nem tanul, se nem dolgozik, és nyilvánvalóan frusztrálódik, nem kap lehetőséget, nincsenek kilátásai. Az ifjúsági garancia program egyik erőssége, hogy a fiatalok számára lehetővé teszi azt, hogy közelebb kerüljenek a munkavilágához, és kipróbálják magukat egy gyakornoki periódus erejéig. Szicíliában a fellépések nagy része egyébként vagy gyakornoki, vagy pedig képzési program volt. Nagyon nagy számú, nagyon nagy számú tréning indult. Sajnálatos módon az ott kiképzett fiatalok jelentős része később nem talált munkát. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt a hátteret sem, amit az előttem szóló említett Dél-Olaszországban, eh, a dél-olasz régiókban eh, már eleve kevesebb vállalkozás van, mint eh, Olaszország vagy Európa többi régiójában, és azok a cégek, amelyek egyáltalán működnek Olaszországban, szintén nagyobb valószínűséggel mennek csődbe, mert egy általános gazdasági válság van, nagyon nagy a csődök száma, és ez nyilvánvalóan csökkenti a foglalkoztatottsági szinteket, arányokat, amely a munkaerőpiac nem tudja a fiatalokat felszívni. Azt gondolom, hogy az ifjúsági garanciának arra kell koncentrálnia, hogy nyomon kövesse ezeket a fiatalokat, és eh, hogy megkapják a különböző például vállalkozási készségekkel kapcsolatos eh, kiképzést, illetve tudást. Szerintem erre kell tehát koncentrálni, ezekre az új eh, intézkedésekre. A javaslatok tehát arra irányulnak, hogy hatékonyabbak legyenek a programok. Az olasz kormány is tett bizonyos javaslatokat, például bónuszt fizetne azoknak a cégeknek, amelyek hajlandóak alkalmazni fiatalokat, és ismétlem, voltak kezdeti problémák a program beindulásakor, mégis azt gondolom, hogy ez az ifjúsági garancia program, ez jelentős volt, javította a foglalkoztatását a fiatalokatnak, és jobban felkészítette őket a munkaerőpiacra, mint eh, korábban voltak. Emellett eh, az egyéni vállalkozás felé is terelte a fiatalokat, tehát eh, én azt gondolom, hogy összességében ez a látogatás lehetővé tette számunkra, hogy mindezt lássuk, eszmecserét folytassunk a helyi igazgatási szervekkel, ezt konstruktívan tettük, és addig, amíg az európai intézmények együttműködnek a helyi szintű önkormányzati vagy igazgatási szervekkel, addig remélhetünk sikert az intézkedések végrehajtását. Sőt, javítani lehet a végrehajtást, és jobb eredményeket lehet elérni az ifjúsági garanciával. A helyi szint, illetve a nemzeti szint valószínűleg a jövőben egyre rátermettebb lesz a tapasztalatok fényében. E, ez az ifjúsági garancia egy, ami eddig zajlott, e, nyilván e, okozott nehézségeket, ezek a problémák részben meg fognak szűnni, és azt remélhetjük, hogy az ifjúsági garancia kettes program még inkább eléri azokat az eredményeket, amelyek erre, eh, amelyeket mindannyian szeretnénk. Köszönjük Debejova eh, asszonynak, az asszisztenseknek, azoknak, akik elkísértek bennünket erre a látogatásra, és azt gondolom, hogy mindannyian jobban megértettük a foglalkoztatási helyzetet, a fiatalok foglalkoztatási helyzetét Szicíliában, illetve Dél-Olaszországban, és ez bátorít bennünket az intézkedések jobb végrehajtására. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt egyébként, hogy Martina maga is nagyon jól beszél olaszul. Szeretnék én is néhány kérdést feltenni a bizottságnak, amely remélhetőleg válaszolni fog a kérdéseinkre. Mit tudunk a ifjúsági garancia fenntarthatóságáról? Ez az első kérdésem, a második pedig a média tudósításokra vonatkozik. Hogyan reagált az olasz média az elhangzottakra? Vajon csak arról számolnak be, ami nem működik, vagy csak ami működik, vagy arról is, ami nem működik. És a harmadik kérdés, miért kell ezt az egészet ifjúsági garanciának nevezni? ugyanis a, ez az elnevezése egy kicsit túlmutat azon, amire ez valójában való. Itt arról van szó, hogy a fiatalokat némi képesítéssel lássuk el, nem igazán garantálhatunk senkinek sem munkahelyet, ilyet nem is kellene mondanunk, megfogalmaznunk. Szerintem jobb lett volna, ha egy kicsit több alázattal fordultunk volna a téma felé, nehogy olyan elvárásokat keltsünk, amelyeknek aztán nem tudunk eleget tenni. Az Európai Szemevőszék részéről egykori kolléganőnket övethetem, üdvözölhetem itt, Ivanova asszonyt, illetve az ő kabinetfőnökét, aki most kivételesen megkapja a szót. Önnek adnám most meg a szót, majd a bizottság képviselőinek parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy beszélhetek Ivanova asszony nevében, mint ahogyan önök is tudják, rengeteg külön jelentéssel foglalkozik Ivanova asszony az ifjúsági munkanélküliség kapcsán. Sajnos ma nem tud itt lenni, mert már elköteleződött más irányban. Szeretném Dlabajova asszonynak megköszönni ezt a rendkívül átfogó és érdekes jelentést, amelyet elkészített az olaszországi látogatással kapcsolatosan. A számvevőszéki tagok részvételi, részvétele a kont utazásokon nagyon jó lehetőség a számvevőszék számára, hogy jobban átláthassuk a különböző témaköröket, és, és eszmecserét folytassunk a helyi hatóságokkal. Ez egy nagyon jó gyakorlat. A szicíliai és kalabriai látogatás nagyon hasznos volt, mert két olyan régiót látogathattunk meg, ahol az ifjúság munkanélküliség nagyon magas. Sikerült sok érdekes információt szereznünk az érintett körökkel folytatott eszmecserék során. Ez is hozzájárult az ifjúsági garancia végrehajtásáról szóló külön jelentésünkhöz. Ez a jelentés április elején jelenik majd meg, és a publikációt követően egy magas szintű konferenciát szeretnénk szervezni az Európai Parlament épületében. Ezzel a témával kapcsolatosan, és természetesen a szakbizottság összes tagját is meghívjuk erre a konferenciára. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy az elnök, Zsanton kolléga. Ki kérje szót a bizottságtól? Tessék. Jó napot kívánok! Nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek és a csapatának. Mi is részt vettünk ezen a kiküldetésen. Köszönöm szépen, hogy megosztották velünk a meghívást, és köszönjük, hogy megosztották a jelentéstervezetet. még karácsony előtt. Csak nagyon röviden reagálnék az ön által felvetett kérdésre, elnök asszony. Először azonban emlékeztetnék arra, hogy európai szinten és Olaszországban mi történt a kiküldetés óta, és szeretnék szólni néhány szót arról is, ami a negyedik és ötödik oldalon szerepel a jelentésben, ez a konklúzió és a javaslatokat tartalmazza. Ami Olaszországot illeti, Ma továbbra is 4,4 millió regisztráltunk van az ifjúsági garanciarendszerben, 800 ezer fiatal profiljával rendelkezünk, őket nyilvántartásba vettük, és aztán 400 ezer olyan fiatal van, aki az aktív munkaerőpiaci politika értelmében valamilyen, java, valamilyen um, ajánlatot kapott, tehát vagy munkahelyi ajánlatot, vagy képzésre vonatkozó ajánlatot, és így tovább. Vajon megszűntek a problémák? Természetesen nem. Sok a sikertörténet, de továbbra is sok a probléma is. De ha őszinte akarok lenni, ha néhány hónappal ezelőtt, a néhány hónappal ezelőtti helyzettel, vagy az egy évvel ezelőtti helyzettel hasonlítjuk össze a mostani helyzetet, jóval kevesebb panasz érkezik be hozzánk, és kevesebbet tudósít a média a kevésbé pozitív esetekről. A bizottság karácsony előtt készített egy átfogó jelentést az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatosan csak néhány adatot ragadnék ki. 14 millió fiatal került be az ifjúsági garancia rendszerbe 2014. januárja óta Európában. 1,4 val kevesebb a fiatal munkanélküli most az Európai Unióban. Ez egy pozitív tendencia, ezt tapasztaljuk egyébként Olaszországban is, ahol a munkanélküliségi ráta szintén csökkent. 2015-ben 40%-os volt, 2016 első negyedévében viszont már csak 38 százalék. Van egy másik érdekes dolog is. Olaszországban az aktív munkaerőpiraci politikára nagyon pozitívan hatott ez az ifjúsági garancia alap. Ahogyan az imént mondtam, valóan nem tökéletes a helyzet most sem. Olaszországban továbbra is nagyon magas a munkanélküliség, az érintett régiókat beleértve, ott is nagyon súlyos a munkanélküliség problémája. De úgy látom, hogy nagyon nagy erőfeszítést tesznek Rómában a program irányítói, de a régióban is a régiókban és a két látogat, meglátogatott régióban is nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek az érintett hatóságok. Ami a javaslatokat illeti, nagyon is egyetértünk, mert mi is úgy gondoljuk, hogy a ifjúsági garancia nem tudja megoldani az összes problémát, de hozzájárulhat a problémák megoldásához, és ez meg is történt. Olasz, Olaszországban rendkívül bonyolult a helyzet, nagyon sok régióból áll az ország, nagyon komplex az architektúra. Viszont azt látjuk, hogy a programot irányító kollégák megpróbálják a dolgot a lehető legnagyobb mértékben leegyszerűsíteni. Ami az ifjúsági garancia jövőjét illeti, ugye két évre tervezték a programot, az egyik opció az, hogy a regionális programok folytassák az ifjúsági garancia által megkezdett munkát nemzeti szinten. Ez nem történt meg, mert a források egyelőre hiányoznak a program meghosszabbításához. Továbbá azt láttuk, hogy Rómában nagyon erős koordináció valósult meg, megpróbálják segíteni, megsegíteni a régiókat, főként azokat, ahol az administratív kapacitásokkal gond van. Az Európai Bizottság természetesen részt vett a koordinációban, van egy koordinációs bizottság, amely Rómában működik. Az Európai Bizottságot nem hívják meg a központi közigazgatás és a régió közötti találkozókra, de sokszor bevonnak bennünket a munkába, mégis, és mi megpróbálunk a lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújtani. Természetesen nem zöggenőmentes a program végrehajtása, nem egyszerű feladat ez, és ahogyan az imént említettem, helyenként az administratív kapacitásokban hiány mutatkozik, de a problémák száma mindenképpen csökkent. Ami a negyedik javaslatot illeti, vagy a negyedik ajánlást, ez is az Európai Bizottság segítségnyújtásának kibővítésére vonatkozik. Sokszor járunk Olaszországban, sokszor cserélünk eszmét az érintettekkel. Remélem, hogy az ott létünk segítségükre van, de persze bizonyos korlátok között mozgunk, mivel a megosztott irányítás alá tartozik a program. Sok támogatást nyújtunk, segítséget nyújtunk, de hát végül a tagállam az, amely kimondja az utolsó szót nagyon magas szintű az együttműködés, de azt is látjuk, hogy a római központi irányítás és a régiók közötti együttműködés nagyon jó. Ami az ötödik ajánlást illeti, tavaly íródott a jelentés, de azóta folyamatosan dolgozunk a technikai kiigazításon. Olyan összegekről van szó, amelyeket az érintett tagállamok megkaptak, ehhez igazítottuk hozzá a kohéziós borítékot, és Olaszország úgy nyilatkozott, hogy a források egy részét az ifjúsági garancia program jövőjére fordítja. Olaszország tehát fontolgatja ezt a lehetőséget. Ami a finanszírozást illeti, a program jövőjét esetleg a költségvetési felülvizsgálat révén biztosíthatnánk. Nyilván ilyen értelemben a költségvetésé. Döntéshozók kezében van a dolog, itt Brüsszelben. És végül, ami a teljesítmény alapú megközelítést illeti, teljes mértében egyetértünk a jelentéssel, illetve az erre vonatkozó ajánlással. Jövőre a teljesítmény alapú keret kapcsán lesznek eszmecseréink. Meglátjuk, hogy sikerül-e elérni a célkitűzéseket addig. Ez a több éves pénzügyi keretet is érinti majd. És időközben persze készülünk a jövőre is, a 2020 utáni időszakra konkrét eredmények nélkül nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz majd meggyőzni önöket, a parlamentet arról, hogy folytatni kell ezt a programot tehát nincs más lehetőség, mint hogy felmutassák az eredményeket a tagállamok. Visszatérnék most Gresszlasszony két kérdésére. Az első a program fenntarthatóságára vonatkozott. Gyakorlatilag ezt már meg is válaszoltam. Igen, az olasz hatóságok szeretnék fenntartani a programot, szeretnék azt folytatni, nagyon Hasznosnak bizonyult ez a program, persze gondot jelent a finanszírozás. A technikai kiigazítások révén próbálunk választ találni erre a kérdésre, ezt már említettem, és itt tartozik még a költségvetési felülvizsgálat is. Folyamatosan vizsgálják a régiókkal egyetemben, hogy hogyan lehetne a finanszírozást biztosítani. Ami pedig a médiatudósításokat illeti, a program valóban nagyon nagy figyelmet kapott tavaly, és az, azt megelőző évben is. Eleinte önöktől és máshonnan is kaptunk tudósításokat, híradásokat, most azonban kevesebbet foglalkozik már ezzel a témával a média. Az ifjúsági garancia végrehajtását felügyelő hatóság Olaszországban egy nagyon erős kommunikációs kampányt indított, hiszen végeredményben nagyon fontos, hogy azok, akik még nagyon messze vannak a munkaerőpiactól, hogy így fogalmazzak, és a fiatalok főleg, tudomást szerezzenek erről a programról. Sokat ruháztak be ebbe a kommunikációs kampányba, és megpróbálják a fiatalokat rábírni hogy a munkaerőpiac felé forduljanak. Nagyon jó, sok jó kommunikációs anyagot állított össze az olasz hatóság ezzel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönjük szépen. Dlabajova asszony zárásképpen tessék. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek. Bocsánat. Elfelejtettem én eztnek szót adni. Elnézést, elnézést. Mondja az elnök asszony. Igen, köszönöm szépen. Mondja Ayala Szender asszony. Nem akarok senkit megszakítani, nagyon érdekes volt az, érdekesek voltak ezek a fejtegetések, de lehet, hogy rosszul értettem valamit. Nagyon érdekes volt, amit eh, elmondott Lebajova eh, asszony, meghallgattuk a kabinett főnöknek is a hozzászólásait. Az volt a benyomásom, hogy egy precedenst eh, alakítottunk ki, és lehet, hogy teremtettünk, és lehet, hogy vala, mások majd követik a példánkat, Kiváló volt a látogatás, nem gondolom, hogy erre a precedensre szükség volt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nem is engedtük volna meg hogy ezt, hogyha eh, nem halasztottuk, eh, nem halasztottuk volna el kétszer eh, ezt a napi rendi pontot. Kétszer eljött ide Gyabajova asszony, és nem tudtuk megvitatni ezt a pontot, de ez nagyon fontos volt számunkra, nagyon fontos volt számunkra az is, hogy a számbevőszék munkája ebben az összefüggésben nagyon részletekbe menő, Úgyhogy jó volt, hogy ők is itt voltak és meghallgattak, hogy őket is meghallgathattuk, és hát mi tartozunk tulajdonképpen bocsánat bocsánatkéréssel, mert kétszer elhalasztottuk már ennek a témának a vitáját. Rebejova asszony. Én ez azt kell, hogy mondjam, nagyon jó volt az együttműködés, nagyon jó volt, hogy Ivanova asszony velünk volt, konkrét számokat, számokkal, adatokkal látott el bennünket, számos jelentést készített, ezekre újra és újra visszatérünk az év során. Úgy érzem, hogy a mi szakbizottságunk is sokat fog foglalkozni az ifjúsági munkanélküliséggel idén. Ez nagyon hasznos volt csak azt javaslom a jövőre nézve, hogy mindig tájékoztassuk a számvevőszéket ezekről a küldetésekről, delegációs utazásokról, mert ezek nagyon hasznosak. Az elnök asszony már elmondta, hogy már kétszer itt volt Ivanova asszony, és kétszer el kellett halasztanunk a vitát, sajnos nem tudunk mindent tökéletesen megszervezni a, nem csak, hogy kiváló volt az együttműködés a számvevőszékkel, hanem a bíró, bizottsággal is. Számomra az volt az első e, ilyen tapasztalat. Az Európai Bizottság munkatársaival először dolgoztam együtt utazás során, hogyha mindenki ilyen, mint a minket kísérő bizottsági személyek, akkor megváltoztatom a véleményemet a mentesítési eljárások során, mert kiváló kollégák voltak, nagyon jó volt az együttműködés, nagyon is segítségünkre voltak, nagyon jó volt az együttműködés az olasz hatóságokkal is. Az volt az ajánlásunk számukra, hogy több bizottsági segítőt, személyt fogadjanak, kisegítő személyt fogadjanak, ezzel kapcsolatban még hadd mondjam el, mi volt a média érdeklődés. Az Európai Parlament irodájával is találkoztunk Európai Parlament római irodájából is voltak ott munkatársak. Sziciliában és Kalabriában is szerveztek sajtótájékoztatót számunkra én voltam az egyetlen, aki olaszul beszélt az újságírókkal. Természetesen aztán ezután személyes interjúkat is folytattak, készítettek a az újságírók. Pozitív volt tehát a média érdeklődés és a média tájékoztatás a témával kapcsolatban a bizottságunkra nézve is, és a parlamentre nézve is. Úgy látom, hogy az olasz média annak ellenére, hogy bizonyos problémák felmerültek egyes régiókban, beszélnek a pozitív példákról, a legjobb gyakorlatokról, nem csak a negatív példákat eh, vetik fel, amit általában szokott a média ugye csinálni. Ez az összefoglalóm, tehát idén ez a téma újra és újra fel fog bukkanni a napirendünkön. Volt egy saját kezdeménye, van egy saját kezdeményezésű jelentésünk a KONT szakbizottságban, ami az ifjúsági munkanélküliségről szól. Aztán van a Foglalkoztatási Bizottságban is egy saját kezdeményezési jelentés ezzel kapcsolatban, illetve a Foglalkoztatási Bizottságban most foglalkozunk a tagállami végrehajtással, úgyhogy nagyon-nagyon részletekben megyünk. Néha nehéz a költségvetési ellenőrzési perspektíváról foglalkoztatási perspektívára váltani nekem, de érdekes lesz minden szempontból megvilágítani. Minden esetre fenn kell tartani ennek a témának a, a kezelését, és a helyi és regionális, illetve nemzeti specifikus kihívásokat fontosnak tartjuk. Én most politikailag nem fogom elemezni ezt a témát, mint ahogy Márkó tette. Hát sokat beszéltünk a munkahelyteremtésről, a fiatalok motivációjáról, és egyetértek azzal, hogy ez a kifejezés, hogy garancia, ez nem igazán megfelelő, megfelelő megnevezés, hiszen nem ígérhetünk semmit a fiataloknak. Ma be, olvastam egy cikket arról, hogy a fiatalok legnagyobb aggodalmai, melyek most Európában, hát az elsődleges a munkanélküliség. Úgyhogy nagyon fontos a jövőben figyelemmel kísérni. Köszönöm szépen mindenkinek, a bizottságnak, az embervőszéknek, kollégáknak, és mindenképpen utánkövetésre van szükség ebben a témában, és követni ezt, hogy mi történik ebben a régióban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, mondja az elnök, ez a follow-up, ez, már, ez a sikerünk egyik kulcsa, hogyha nem követjük utólagosan is figyelemmel a témákat, az nagyon rossz lenne. Még két jelentés vár ránk, ez jó lenne, hogyha ezek a külön jelentések mindig is ilyen érdemiek lennének, Úgyhogy meg kell indokolni, hogy miért van szükség ilyen sok külön jelentésre, úgyhogy eh, ezeknek megfelelő minőségű információkat kell tartalmazniuk. A, a minden kiküldetésre, minden delegáció utazásra meghívjuk írásban a számvevőszéket. A legutóbbi eh, két öt, öm, utazáson Ukrajnába, illetve Jordániába és Libanonba nem kísértek bennünket a számvevőszéktől, nem tudjuk, hogy miért, de minden esetre örültünk volna, hogyha ott lettek volna. A számvevőszék munkatársai közül néhányan mindig is örülünk annak, hogyha a számvevőszék kísér bennünket. és ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Mátérának még egyszer köszönjünk, és akkor, még egy, és akkor átérünk a 9-es napi rendi pontra. Az uniós költségvetésből az uniós szakpolitikák különböző tagállamokban történő végrehajtására fordított minden egyes euró költségei. Az európai támogatások végrehajtásával összefüggő költségek készben tartása egy nagyon fontos tanulmány. A költségvetési rendelet reformjával még további inputot kaphatunk. A Deloitte kapta meg ezt a megbízást. Sajnos a nevét nem kaptam meg, de megadom a szót. Tessék. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, Tim de Meyernek hívt nak senior manager vagyok a Deloitte tanácsadó e, cégnél, és örülök, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a tanulmányunk legfontosabb eredményeit, tehát a e, különböző uniós költségvetésekből adott támogatások költség, kezelésének költségei. Mindenki megkapta eh, a jelentést, most megpróbálok a legfontosabb eredményekre eh, kitérni az elkövetkezendő 10-15 percben. Először is a tanulmánynak a célja az volt, hogy jobban megértsék önök azt, hogy milyen költségekkel jár az Európai Uniós támogatások lebonyolítása, és ajánlásokat tegyünk arra, hogy a hatékonytalanságokat le tudják építeni, amelyek ezen támogatások végrehajtásával kapcsolatosak. Ezzel kapcsolatban megnéztük a szabályozói, jogszabályi hátteret a támogatási programokkal kapcsolatban, e, és három szintű becslést végeztünk, Európai Bizottsági szintű, aztán a managing eh, hat hatóságok szintjén, regionális, illetve tagállami hatóságok szintjén, illetve a kedvezményezettek, illetve a támogatást kérők szintjén. Aztán megnéztük, hogy melyek azok a az in, dolgok, amelyek a költségeket felverik, melyek azok, amelyek hatékony talanságot okoznak. Láthatják, hogy a tanulmány bizonyos támogatási programokat választott ki, eh, amelyek a versenyképességgel, növekedéssel, munkahelyteremtéssel, gazdasági eh, ter- eh, területi kohézióval és fenntartható növekedéssel kapcsolatos a hatály az összes Európai Uniós támogatás kétharmadát fedi le, amelyeket az Európa, amely támogatásokat az Európai Unió az elmúlt években nyújtott. önök is tudják, az egyszerűsítés és a harmonizáció a jogszabályalkotás területén nagy aggodalmakat okozott a kedvezményezettek számára. Az Európai Uniós jogszabályok a támogatási programok költségeit megemelik. Az Európai Uniós általános szabályok, illetve a támogatási programokra vonatkozó jogszabályok tartoznak ide. Itt látják a bal oldalon egyrészt azt, hogy az Európai Uniós, egyrészt a költségvetési rendeletet, finanszírozási jogszabályt, amely meghatározza alapvetően a támogatási program kereteit, a jobb oldalon pedig a támogatási programokra vonatkozó specifikus szabályokat látják, amelyek ezen folyamatok szempontjából nagyon fontosak. A figyelembe vettük az adminisztratív terheket, például a beszámolási kötelezettséget, auditot, ellenőrzést, költség visszatérítési elveket, stb. Természetesen érthető az, hogy a e, támogatás, például az ifjúsági mobilitási programokra vonatkozó szabályok teljesen mások, mint a e, e, transnacionális kutatási programokra vonatkozó szabályok, azonban az Európai Bizottság vagy az Uniónak nem az kell, hogy legyen a célja, hogy ezeket a különböző támogatási programokat harmonizálja. A következő dián, aki látja, az azt látja, hogy az általános keret teljes eltérhet az egyes különböző programoktól, a programok között, tehát eltérések lehetnek. Látják itt tehát, ahogy a tanulmány ban is három fő részből indultunk ki. Egyrészt a pályázat kiírás és az odaítélés, aztán a támogatás végrehajtása, illetve a támogatási program lezárása. Függően a különböző menedzsment programoktól, hogy megosztott kezelés vagy egyedüli kezelésről van ez szó, különbözőek a támogatási programok, legyen szó különböző DG-kről, tagállami ügynökségekről, hatóságokról, nemzeti ügynökségekről, amelyek egy, egyes esetekben részt vesznek. A, pro, a folyamat három részében a támogatásra pályázó és sikeres esetben a támogatást megkapó nagyon aktív szerepet játszik. Természetesen a pályázó ugye a támogatási programra pályázik, esetleg megkapja ezt, regisztráltatja magát, benyújtja a pályázatot, stb. Aztán a szerződés feltételeinek a megtárgyalására kerül sor, nagyon sok a beszámolási kötelezettség, és a kedvezményezetteknek ezeknek meg kell felelniük. Végül, de nem utolsó sorban a támogatási program lezárásakor sok auditra eh, kerülhet sor, különböző auditokra kerülhet sor, egyéb administratív eh, feladatok mellett. Ezt figyelembe véve egyértelmű, hogy kimondhatjuk, hogy ennek a folyamatnak a kezelésére megfelelő forrásokra van szükség minden szinten, mind kormányzati szinten, mind pedig az a kedvezményezettek szintjén. Hogyha megnézzük ennek a költségeit, először is látnunk kell azt, hogy az Európai Bizottság pénzügyi rendszerei, akkor, amikor végre, végeztük a tanulmányt nem, kap, nem tudtak a tanulmány keretén belül elegendő mélyreható információval rendelkezésre állni, ezért tanulmányokat végeztünk, úgyhogy ilyen értelemben kell vizsgálni ezt. Tehát bizonyos prudenciára van szükség ezzel kapcsolatban, tehát a, azt is látnunk kell, hogy az Erasmus plus kapcsolatban nem kaptunk költségekre vonatkozó adatokat a tanulmány készítése során. Három költségszint van. Első az Európai Uniós szint, ebben nincs bent az Erasmus Plus, és látjuk, hogy az Európai Bizottság évente kb. 300 milliót költ arra, hogy a támogatási programokat lefolytassa a megosztott menedzsment keretében. A, a, a közvetlen menedzsment költségek az aláírt megállapodások 0,83%-át teszik ki, és a megosztott menedzsment keretében pedig 0,1%-ot elég sok a kötelezettségvállalás ennek során. Azt is meg kell állapítanunk, hogy különböző típusú költségek merülnek fel, Például, ami a közvetlen menedzsmentet illeti, 0,05% és 10% között mozoghatnak a költségek, attól függően, hogy milyen támogatási programot vizsgálunk, és 0,07% és 0,15% között a megosztott kezelés során. A költségeket meghatározza az adott támogatás szintje, aztán az erre vonatkozó jogszabályok, a beszámolási kötelezettségek, illetve az automatizációnak a szintje. Nemzeti és regionális szint a következő. Itt is kaptunk költségekre vonatkozó adatok. Nagyon hasonlóak a költségeket meghatározó tényezők, mint az európai szint. Itt ezen a szinten az támogatások által létrehozott érték 5%-ában határozható meg a költség, és 3 és 10% között mozog az eset tanulmányuktól függően, tehát eléggé különböző értékekre jutottunk. Aztán a kedvezményezettek szintjén. A kedvezményezettek általában a, meg, a megkapott támogatás 1%-a és 18%-a közötti költségekkel számolnak. Ezt meghatározza a kezelés módja, az ellenőrzések szintje, mélyreható volt az automatizálás szintje. Egy további fontos elem, elem, amit meg kell említenünk, az, hogy számos esettanulmány azt mondta, azt mutatja, hogy a költségeknek, a költségeknek 20-30%-át teszi ki a pályázat benyújtása, tehát a sikertelen pályázók is hatalmas terheket kell, hogy el, költségeket kell, hogy viseljenek. Az Európai Bizottság nagyon nagy egyszerűsítési kezdeményezésekbe kezdett már, mindazonáltal a, mm, a kezelő hatóságok által kitöltött kérdőívek, aztán az Európai Bizottsággal és végrehajtó ügynökségekkel folytatott interjúk során is világossá vált, hogy az administratív terhet mind európai, mind nemzeti, mind regionális, mind kedvezményezeti szinten még mindig nagynak tartják itt nem akarok túlságosan részletekbe menni, de látják Európai Uniós szinten az egyik legfontosabb elem, amire felhívták a figyelmünket, az az volt, hogy a különböző támogatási programok között nincs harmonizáció, az automatizáció és a digitalizálás is nagyon különböző szintű, illetve az ellenőrzések szintje és eh, méreható volt, és nagyon különböző. Nemzeti és regionális szinten az egyik legfontosabb elem az extenzív beszámolási kötelezettség az Európai Bizottság felé, a nem világos jogszabályok, aztán a jogi változások, amelyekre sor került korábban, amelyek terhet jelentenek, illetve a különböző komplex és nagyon időigényes auditok, amelyek szintén problémát okoztak. Végül, de nem utolsó sorban a kedvezményezettek szintjén általánosságban a támogatási programot nagyon komplexnek tekintik, főleg a kisebb pályázók és az új pályázók is, mert nincs ugye tapasztalatuk. A legterhesebb dolgok ezek közül az a nagy pályázati dosszié, az rengeteg űrlap, amit ki kell tölteni. A tagállamok gyakran további administratív terhet vagy, vagy elvárásokat támasztanak az Európai Uniós elvárásokon túl. Ugye, tehát a túlteljesítés, a gold plating egyes esetekben problémát jelent a kedvezményezettek számára. Ennek következtében meg kell állapítanunk, hogy a kisebb szervezetek és az új pályázók egyes esetekben elrettennek attól, hogy a támogatásokat igénybe vegyék, mert hatalmas administratív terhekkel járhat ez. Az Európai Bizottságon belül eh, fel, volt bizonyos eh, gondolkodási folyamat a 2007 és 2013 közötti eh, támogatási programból levontak eh, következtetéseket, és ezért a 2013-2020-as időszakra eh, már bizonyos változásokat bevezettek, másokat terveznek. Baloldalon láthatnak bizonyos végrehajtott egyszerűsítéseket, ezek a inkább a költség visszatérítéssel és digitalizációval függnek össze, nem fogok mindenre kitérni, de nagyon sok példát lehet találni erre. Másik oldalon számos dolgot terveztek, például néhány dolgot hadd emeljek ki, a KKV-k számára a e, költségbeszámolás egyszerűsített volta, aztán a támogatási programok további digitalizációja, illetve a kezelési hatóságoktól elvárt információk. amellett, hogy mit terveznek, mit hajtanak, mit hajtottak végre eddig, a kutatásunk és a visszacsatolás, amit kaptunk az Európai Bizottságtól, tagállami hatóságoktól és kedvezményezettektől, azt mutatja, hogy vannak bizonyos további egyszerűsítési lehetőségek, és legjobb gyakorlatokat lehet még öt fő területen bevezetni, ahogy itt látják a dián. Először is ami a jogszabályi keretet és szabályokat illeti összességében a támogatási program esetében további jogszabály harmonizáció különböző támogatási programok esetében egy nagyon fontos elem, amit figyelembe lehet venni a jövőben. Aztán a szabályozási stabilitás egy, egy megadott MFF-en belül a jobb kommunikáció biztosítása, illetve a túlteljesítés elkerülése fontos elemek. Második fontos elem a digitalizáció és az egyes lépések, intézkedések és tevékenységek automatizálása. Az egyszerű digitalizációnál, tehát a szükséges számítógépes háttér alkalmazásán túl nagyon fontos a menedzsment megközelítés megváltoztatása, az világos kommunikáció, az új IT eszközök alkalmazása, hogy a digitalizált munkafolyamatok valóban hasznot hozzanak. A harmadik pillér a leg, az ajánlásaink közül a további um, munkafolyamatom további optimalizálása, e, illetve az egész folyamat egyszerűsítése. A digitalizálás során gyakran megpróbálják egy nem próbálják meg egyszerűsíteni a folyamatot, tehát egyszerűen digitalizálják a meglévő bonyolult folyamatot. Tehát a digitalizációt kellene, hogy kísérje egy esetleges folyamat javítás, vagy folyamat egyszerűsítés. Például a túlzott beszámolók, a kettős auditok megszüntetése, ezt erre gyakran utaltak, aztán fizik, gyakran a digitalizált dokumentum benyújtás mellett még fizikai dokumentumokat is be kell nyújtani. Negyedszer a beszámolási elvárások racionalizálása egy fontos téma, és végül, de nem utolsó sorban, sorban az pénzügyi információs rendszerek egyszerűsítésére is szükség lehet, hogy, hogy facilitálják, egyszerűsítsék a, a, a folyamatot, és itt a költséghatékonyság különösen fontos szerepet játszik, és ezt az Európai Bizottságnak meg kellene vizsgálni, például a tevékenység alapú menedzsment, az tevékenység alapú elszámolás nagyon fontos, ezt ez lehetővé tenni az egyszerűsítést. Végeredményben támogatási folyamatokat lehet egyszerűsíteni, ezt eh, nyilván önök is levonták már az előadásomból, további költséghatékonyságra lehet jutni, eh, a, eh, mind Európai Uniós szinten, mind tagállami kezelőhatósági, regionális szinten is. Emellett ezt is el kell mondanom, hogy ez egy nagyon fontos feladat Európai Uniós szinten, de tagállami és regionális szinten is az, hogy a pályázók és a kedvezményezettek életét megkönnyítsék, és csökkentsék az általuk érzékelt administratív terheket és a költségeket is, amelyek felmerülnek a pályázat benyújtás során. Ez az a két pillér, amelyek a kulcsfontosságú következtetések, amelyeket levonhatunk a tanulmányból. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Ja, vielen herzlichen Dank. Das... Nagyon szépen köszönjük. A német prezentáció alkalmával jelen voltam, és arra jutottam, hogy hát az eredményekkel azért foglalkoznunk kell. Köszönjük szépen. Mindig is sejtettük, hogy nem mondjam, tudtuk, hogy ez így van de szeretnék azért néhány kérdést feltenni az esettanulmányokkal kapcsolatosan. Szeretnénk tudni, hogy milyen esettanulmányok voltak ezek, milyen programokra vonatkoztak. Természetesen sokkolt engem a 19%-os számadat. Mindenképpen szeretnék többet hallani erről. Magam is megpróbáltam utána járni annak, hogy az én régiómban az EU-s programok, az EU-s támogatások milyen közigazgatási költségeket generálnak. Jóval magasabb értékekre jutottam, az ESF esetében 40%-os volt ez az arány, persze mindig arról, attól függ minden, hogy mennyi pénzt hívtak le az adott forrásokból. Jó lenne, hogyha az EU-s szinten, nemzeti szinten és kedvezményezett szinten kialakult számokkal kapcsolatosan tudnának még többet mondani. Főként arról szeretnék hallani többet, hogy mely programokra vonatkozik ez pontosan. Másodszorban vannak-e ajánlásaik arra vonatkozóan, hogy mit kellene tenni? Persze az egész rettentő bonyolult, nagyon nagy aggodalommal láttam azt, hogy az Európai Bizottság most egy olyan költségvetési rendeletreformot terjesztett elő, amely gyakorlatilag a rendeltetésen, rendeltetésen újraírná. Ez, ezzel még sok bajunk lesz, mert hát ki akar ezzel most foglalkozni, amikor a programok már folyamatban vannak nem igazán látom ennek a megvalósíthatóságát. De azt hiszem, most lenne itt a pillanat, amikor még változtathatunk a dolgokon, úgyhogy jó lenne, hogyha erről még mélyrehatóbban szólna pár szót. Kérje még valaki a szót a kollégák részéről. Nem, akkor azonnal önnek adok lehetőséget. Újra tessék, Brian Hayes jelezte, hogy hozzászólna, tessék. csak nagyon röviden, is következik az elnök által elmondottakból két kérdés. Az az információ, amit kértek, de nem kaptak meg nemzeti hatóságoktól, vagy a bizottságtól, ezt azonosították el, hogy mi a hiányzó információ ténylegesen? mert úgy tűnik, hogy ez az információ ott van, csak nem lehet tudni, hogy mennyire teljes, illetve mennyire konzekvens. Ehm, különös tekintettel az időfaktorra. Aztán a másik kérdésem pedig az, hogy nekem gyakran mondják, hogy a harmadik felek eh, szakértői részvétele, például akik a KKV-kat eh, ellátják tanácsokkal, hogy hogyan lehet eh, pályázni, az egyre növekszik. Úgy tűnik, hogy ön most bebizonyította, hogy itt tényleg jelentős pénzekről van szó. Eh, ugyanakkor egy nagyon kis eh, cégnél, amely hozzá akar jutni támogatásokhoz, mennyire reális eh, azt várni, hogy ezt a ez a kis cég vállalja a pénzügyi felelősséget, akkor, amikor versenyez más cégekkel, amelyek el tudják számolni jobban a költségeiket, illetve megengedhetik maguknak és azok a cégek, amelyek saját erőforrásból pályáznak, saját kezdeményezésre, azok hogyan hozhatók egyenlő helyzetbe, és ezt meg, ezt meg átgondolták-e, ezt a problémát? Kollégia Flanagan, bitte. Flanagan úr. Uh, uh, Köszönöm szépen, ez uh, egy nagyon érdekes és ugyanakkor riasztó előadás volt, hogy akár 19%-ot is elérhet a költség. Ugye gyanítottuk, de nem tudtuk, mondta az elnök asszony, és itt most konkrétabb lett a, az ügy. A az agrártámogatásoknál én egyre gyakrabban látom azt, hogy a támogatások, amelyek eh, a mezőgazdaság felé eh, kellene, hogy menjenek, fejlesztési ügynökségekhez kerülnek, és az egyszerű gazda keveset lát ebből a pénzből. A kérdésem az az, hogy a, hogyan fizették a támogatásokat, hogyan lehetett, hogyan fizették ezeket tradicionálisan, és hogyan lehet a jövőben esetleg a pénzek nyomon követhetőségére, eh, nyomon követhetősége érdekében virtuális eh, pénzt eh, használni. Egyesek azt mondják, hogy azok követhetetlenek, nyilván lehet így is, de valójában a virtuális pénz az sokkal inkább nyomon követhető, mint a készpénz. És hogyan lehetne tehát azt elérni, hogy a pénz, amit kifizetnek, az tényleg jusson, ahova fizetik. És valóban lehetne egy olyan helyzetet teremteni, amikor is megszabjuk, hogy az administratív költségek mennyit tehetnek ki, például megszabni hogy X összegnek mindenképpen a végső kedvezményezetnek kell végső kezdeményezhez kell jutnia. Tehát a kérdés röviden annyi, hogy a virtuális pénzek, virtuális valuták kérdését megvizsgálták-e? Ela Sender kollega. Köszönöm az információkat. Engem a következtetések döbbentettek meg egy kicsit. és valóban ez a mi bizottságunkra tartozik, nevezetesen a párbeszéd a bizottsággal, illetve a számvevőszékkel, és úgy tűnik, hogy a jogszabályok jelenlegi formájukban több problémát okoznak, mint amennyit megoldanak. Mi ugye azt reméltük, hogy amikor megszületnek majd az európai jogszabályok, akkor könnyebbé válik a helyzete a különböző érdekelteknek, résztvevőknek, de úgy tűnik, hogy egyes tagállamok nem képesek egyszerűsíteni a rendszereiket, illetve ami a pénz igazgatását illeti, a megosztott igazgatással van probléma, e, nyilván a társfinanszírozásnál e, különösen. E, tehát engem leginkább az aggaszt, hogy a támogatás mértéke, illetve a kedvezményezettek fajtája vonatkozásában, ez a jelentés utolsó két pontjában szerepel, milyen problémák azonosíthatók. Ön azt mondja, hogy a Itt a monetáris értékről van szó. És hogy komoly idő és adminisztratív erőfeszítésre lesz szükség ennek megoldásához. De incluso en administraciones públicas donde hacen el esfuerzo de Tehát eh, a hozzáadott értékkel lehet gond. Incluso del coste puramente material, que eso habría que discutir. És különösen aggódom amiatt, hogy, hogy a, eh, az egy, az intézmények kellőképpen odafigyelnek-e az európai hozzáadott költ, értékre, és nem csak a költségekre, vagy a látható költségekre. És itt lehetne példaként említeni az Erasmus. Valor európai añadido que ustedes no han contemplado, por lo menos yo no lo encuentro para ninguna parte. Y otro tema que también... Tehát mindig mondják, hogy van európai hozzáadott érték, de ez az ön jelentéséből nem derül ki, hogy hol. Aztán ami a kezdvezményezetteknek a, a típusát illeti, hogy milyen típusú kedvezményezetről van szó, ön említette, hogy ezek között vannak nagy egyetemek, nagy igazgatási szervek. Nyilván ezek vonatkozásában alacsonyabbak a támogatás költségei, kezelési költségek, ha úgy tetszik, mint a kisebb kedvezményezetteknél. su propia, digamos, su propia conclusión, porque claro... Tehát az aggodalmam, és ezért fontos az, hogy milyen konklúziókat fogalmaznak meg, az az, hogy valójában mi ennek az ellenkezőjét szeretnénk látni, tehát a végső felhasználóhoz kerüljön a lehető legtöbb pénz, legyen szó kezdővállalkozásokról, fiatalokról vagy kisgazdákról. És nem a nagy közvetítő cégekhez akarjuk eljuttatni ezeket a pénzeket. Nem tudom erről mit gondol. Eh, Ami a Horizont 2020-at illeti, ön eh, beszél az egyszerűsítésről, illetve az exante ellenőrzésekről, az áramvonalasításról. Eh, mit ért ez alatt pontos? Vielen Dank. Bitte schön, Sie haben das Wort. Köszönjük szépen, öné a szó. Many thanks for the um, long list of questions, and I've tried. Köszönöm a sok hosszú kérdést, és megpróbáltam feljegyezni őket, megpróbálok a lehető legjobban eh, válaszolni rájuk. Eh, akkor a, abban a sorrendben válaszolok rájuk, ahogy, ahogy ezeket feljegyeztem. Ami az esettanulmányokat illeti, itt alapvetően arról volt szó, hogy az esettanulmányokból válogattunk. Nyilván a tanulmány hatóköre az korlátozott, olyan programokat választottunk, amelyekkel kapcsolatban rendelkezésre állnak adatok az összes szinten, tehát EU szinten, igazgatási hatóság szintjén, kedvezményezetti szinten, és ezekből állítottunk össze egy esettanulmányt, és nem is tettünk úgy, minthogyha minden adattal, minden programmal kapcsolatban minden adattal rendelkez, rendelkeznénk, illetve azok rendelkezésre állnának. Tehát így születtek a tanulmányok, ami azt is jelenti természetesen, hogy óvatosan kell bánni ezekkel a számokkal. Ezért is eh, nem fogalmaztunk meg teljes költségszámokat, hanem inkább százalékokban gondolkoztunk, és ezek inkább nagyságrendileg jelzik, hogy egyes támogatási programokkal milyen problémák vannak. Szintén nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, és ezért nem is, talán, nem is érdemes talán összehasonlítani a különböző programokat egymással. Ez a 19 százalékos összeg, illetve százalékarány egy bizonyos program vonatkozásában magasnak tűnik, ugyanakkor valójában itt nagyon alacsony támogatási összegekről van szó, amely egy konkrét kedvezményezett felé irányult, és lehet, hogy ez torzítja a számot. Tehát inkább ez illusztrációnak szánjuk, és nem pedig valami fajta teljes képnek, de azért arra érdemes odafigyelni, hogy nagyon sokféle finanszírozási program létezik, és az, hogy itt vagy ott magas költségszázalékok vannak, az nyilván jelzi azt, hogy lehet javítani a, számokon, különösen a KKV-k vonatkozásában tehát hogy kisebb legyen az ő administratív terhük. Arról is volt egy kérdés, hogy milyen változások a legszükségesebbek. Itt abból indulnék ki, hogy a KKV-k fontossága Európában foglalkoztatási szempontból, gazdasági szempontból mindenképpen azt mutatja, hogy ott azon a területen kell a költségeket, illetve a terheket csökkenteni, tehát a támogatásra pályázó KKV-k terhei legyenek kisebbek, illetve kapják meg a pénzt hamarabb. Aztán az újonnan érkezők vonatkozásában pedig eh, nem szabad elijeszteni őket az adminisztratív eh, terhekkel, tehát merjenek az, azok is pályázni, akik még soha nem pályáztak eh, ezek fontos dolgok. A legjobb gyakorlat cseréje a különböző finanszírozási, illetve támogatási programoknál fontos. Szakmai tapasztalatomban találkoztam, szakmai előítelem során találkoztam olyan példákkal, olyan programokkal, amelyek, amelyekből átemeltek tanulságot máshova. Azt gondolom, hogy a gyakorlatok egymáshoz igazítása a különböző programok között az, az, még, az még lehetséges, tehát többet lehet tenni ezen a területen aztán az utolsó ábrán ugye öt pillért fogalmaztam meg, amely szerintem a legfontosabb része az egész előadásnak, ezt újra láthatják is. Ami az információ gyűjtést, információ adást illeti, nagyon kevés idő állt rendelkezésre, és nagyon nagy számú kedvezményezetről, menedzselő hatóságról van szó valóban alacsony volt a válaszadók aránya, a, egyrészt a hatóságok részéről is, másrészt a kedvezményezettek részéről is, aztán a, a bizottság részéről megint csak problémába ütközött az adatok beszerzése, de aztán a végén megkaptuk ugyanakkor nem részletes adatokat kaptunk, nem olyan részleteseket kaptunk, mint amelyeket szerettünk volna, hanem agregáltabb, tehát összetett, összesítettebb adatokat. ez nem azt jelenti, hogy az adatok nem állnak rendelkezésre, ez, és megint csak az utolsó ajánlásomra utalnék, a pénzügyi információs rendszere a bizottságnak a mai formájában nem teszi lehetővé azt, hogy egy szempillantásra eh, kibonthatóak legyenek az adatok. Aztán elhangzott egy kérdés a harmadik felek költségeiről. Valóban látjuk azt, hogy eh, főleg a KKV-k és az újonnan pályázók, vagy az első pályázók vonatkozásában, hogy külső tanácsadókat vesznek igénybe eh, arra, hogy felhasználhassák a támogatási pénzt. Valóban ez költséget jelent, és eh, arra is van eh, rendelkezésre álló bizonyíték, hogy összehasonlítva a költségeket az esetleges előnyel, ez egyes pályázókat el is riaszt, tehát végül is nem nyújtják be a pályázatot a támogatásra. E, a KKV-knál ez különösen így van, és ezt figyelembe kell venni. Nyilván ez megint megoldható egyszerűsített e, adminisztrációval, e, egyértelműbb folyamatokkal, jobb kommunikációval, és akkor kevesebb ember fordulna, vagy kevesebb pályázó fordulna külső tanácsadókhoz. Ami a virtuális pénzdet pénznemet illeti, például bitcoin és társai. Ez egy érdekes felvetés, eh, amit meg lehet meg lehet fontolni. Mi a mostani tanulmányunkban nem fogalmaztunk, nem foglalkoztunk ezzel, mert ez a technológia még nem teljesen kifejlett. Szükség van még arra, hogy ezt biztonsággal lehessen alkalmazni, de ahogy ön is mondta, ezek az új virtuális pénznemek valóban egyfajta követhetőséget biztosíthatnak audit szempontból, és így akkor a támogatás jomó követhetőbbé válik. Ez egy olyan dolog, amit érdemes megfontolni, eh, de ez kicsit futurisztikus elképzelés jelenleg még. Mindenképpen én magam is eh, tanácsolnám az európai intézményeknek, hogy eh, vizsgálják meg ennek a lehetőségét, hát tovább a későbbiekben ez alkalmas eszköz lehet a támogatások kezelésének javítására felmerült az is, hogy nagy adminisztrációs szervek kapcsolódnak ezekhez a programokhoz. Valóban így van. E, ez az egyik e, végkicsengése a jelentésnek. Nagyon sok administratív munka folyik, ugyanakkor annak is tudatába kell lenni, hogy hatalmas összegű pénzeket is osztanak szét évente, tehát valamilyen szintű adminisztráció és ellenőrzés az mindenképpen szükséges marad. E, megint hogy hogyan csökkenthető mindez, eh, meg kell találni a módját oly módon, hogy az ellenőrzés még megfelelő szintű legyen, de a bürokratikus teher csökkenjen. On your question on the uh, EU added value, yeah. Ami az EU hozzáadott értéket illeti, a feladatunk az volt, hogy a költség oldalat nézzük, a támogatásoknál, tehát egy teljes határtanulmányt, a hatástanulmányt azt nem végeztünk e, ebben a témában, a grant management témában, e, és nem is vettük figyelembe a tanulmány elkészítésekor. A támogatás e, nagysága, a kedvezményezettek típusa természetesen befolyással vannak a költségre hogyha valaki csak egy nagyon kis támogatási összeget érhet el, akkor jó esetben nem is fog pályázni arra a támogatásra, főleg, hogyha az administratív terhek jelentősek, és aztán vannak a más típusú, más típusú kedvezményezettek, amelyeknek ez nem okoz problémát. Tehát oda kell figyelni az első pályázókra, KKV-kra, és a lehető legegyszerűbbé tenni számukra a támogatások felhasználását, lehívását. Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Mindenképpen folytatni fogjuk a témával való foglalatoskodást. Úgy hisszük ugyanis, hogy létfontosságú ez a téma az Európai Unió számára, és az egész költségvetés végrehajtása szempontjából is. Egy kicsit aggódom, mert a tanulmányban sokszor szerepel az adatok rendelkezésre bocsátásának kérdése. Hogyan tudjuk a saját munkánkat értékelni, hogyha egyáltalán nem is tudunk adatokat begyűjteni róla? Ön ajánlásokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy hol kell az adatgyűjtés területén javítani a következő költségvetési reform esetében mindenképpen fel fogom vetni ezeket az ötleteket. Köszönöm szépen az előadást, köszönöm a tanulmányt is, minden bizonyal nehéz feladat volt ezt a tanulmányt összeállítani, de nagyon sok információ szerepel benne, nagyon átfogó, nagyon szépen köszönjük. Ezzel a napi rendi pont végéhez érkeztünk, haladunk tovább. A mezőgazdasági parcella azonosító rendszerről szóló külön jelentés következik. Ez egy régi ismerős a mezőgazdaság területéről, jelentéstevőnk Claudia Schmidt kolléganő. Az Európai Számövőszék jelentéstevője Nikolaos Milionis, őt azonnal meg is hallgatjuk, parancsoljon Milionis úr. Uh, Madam Chair, let... Elnök asszony, először is gratulálni szeretnék önnek, hogy újra választották önt a szakbizottság elnökévé, és gratulálok az alelnököknek is. Sok sikert szeretnék önöknek kívánni. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a szembevőszék külön jelentését. A mezőgazdasági parcella azonosító rendszerről amelynek a rövid megnevezése MEPAR. Röviden is elmondanám, hogy mi ez a MEPAR. A MEPAR egy IT rendszer, amelynek alapját a mezőgazdasági felhasználású területekről készült fényképek képezik a tagállamokból, és gyakorlatilag a közös mezőgazdasági politika a KAP végrehajtásának egyik fő ellenőrzésének egyik fő eszköze. A rendszer egyre nagyobb szerepet játszik abban is, hogy, hogy ellenőrizzük, hogy a különböző környezetvédelmi kötelezettségeknek mennyire tesznek eleget a gazdag, gazdák, ide tartozik a keresztmegfelelés, a zöldítés, és így tovább. A 28 tagállamban jelen pillanatban 44 nemzeti vagy regionális parcella azonosító rendszer működik, ezek több mint 135 millió referencia parcellát tartalmaznak. Ami az auditálást illeti, megvizsgáltuk, hogy ezek a parcella azonosító rendszerek, amelyek a tagállamokban működnek, megfelelően működnek-e, és hogy az Európai Bizottság megfelelően felügyeli-e őket. Látogatást tettünk a bizottságnál, és öt tagállamban így hat parcella azonosító rendszert vizsgálhattunk meg, és az összes tagállamba kérdőívet küldtünk ki. A jelentésünkben arra jutottunk, hogy a parcella azonosító rendszer nagyon hasznos a hibák feltárásában. 2015-re vetítve kb. 2,2%-ra becsültük meg az európai mezőgazdasági garancia alap esetében a hiba arányt. Ez némileg meghaladja a 2%-os küszöbértékünket. Emellett pozitív fejleményeknek voltunk tanúi. Ez a azonosító rendszerhez kapcsolódó korrekcióknak és rendszeres auditálásoknak is köszönhető. Az Európai Bizottság emellett javított az ellenőrző szerepkörének ellátásán. Az egyes fejezetében a jelentésnek. Elismerjük, hogy a parcella azonosító rendszerek hasznosak, de azonosítottunk néhány olyan területet is, ahol a rendszereket javítani lehetne. A tagállamokban tett látogatásaink során azt láttuk, hogy a fényképek nagyjából megfeleltek az elvárásoknak, viszont arra jutottunk, hogy sok esetben nem megfelelően értelmezték a fényképek nyújtotta információkat. Emellett voltak olyan esetek, ahol a fényképek nem voltak elégségesek a helyzet megállapításához. Emellett azt találtuk, hogy a tagállamok által használt pro-rata rendszerben hibák vannak, és ezeket a rendszereket használják a tagállamok. Sok esetben nagyon összetett a helyzet, mert a parcellák tartalmazhatnak fákat, sziklákat és így tovább. Skóciában egy nagyon jó gyakorlatra bukkantunk. Ott ugyanis a parcellazonosító rendszer nem csak a fényképekre támaszkodik, hanem más egyéb dokumentumokra is. Emellett azt láttuk, hogy sok tagállamban nem igazán tudtuk a az adatok hiányában felmérni a parcellazonosító rendszerek költséghatékonyságát. A jelentésünk második része azzal foglalkozik, hogy a mezőgazdasági parcella azonosító rendszereket hogyan lehet továbbfejleszteni, hogy azok megfeleljenek az új kap követelményeinek. Foglalkoztunk többek között a zöldítéssel. Ami a zöldítést illeti, arra jutottunk, hogy a legtöbb ellenőrzött mezőgazdasági parcellazonosító rendszer nem tudta megbízhatóan nyomon követni az összes érintett területet. ...2018-ban határozta meg a jogalkotó a célok, a kitűzött célok elérésének határidejét. Arra jutottunk, hogy a parcellák azonosításában és nyilvántartásbevételében hibák mutatkoztak ezen a területen. Ami az egyszerűsítést illeti, a gazdáknak nyújtott támogatásnak köszönhetően javult a mezőgazdasági parcella azonosító rendszerekben található információ minősége. Más egyéb egyszerűsítő intézkedések viszont, mint amilyen a 2%-os stabilitási küszöbérték, vagy a 100 fa szabály nem volt olyan sikeres. Emellett a művelhető területek új kategóriájára vonatkozóan problémák mutatkoztak, ugyanis vannak olyan követelmények, amelyek, a, amelyek esetében a megfelelést nem tudjuk felmérni a parcellazonosító rendszer segítségével. A jelentés harmadik része az Európai Bizottság szerepével foglalkozik. Az Európai Bizottság által végzett ellenőrzések, ami a MEPAR rendszerek jogszerűségét és szabályszerűségét illeti javult, emellett pénzügyi korrekciókra is sor került a szükségleteknek megfelelően. Ugyanakkor a bizottság elsősorban a szabályszerűséggel és a jogszerűséggel foglalkozik, és nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a MEPA rendszerek hatékonyságát hogyan lehet általában növelni. Az Európai Bizottság ezért bevezettem a mezőgazdasági parcellazonosító rendszerekre vonatkozó minőségellenőrzést annak érdekében, hogy a tagállamok maguk azonosíthassák a hiányosságokat és tegyék meg az esetlegesen szükséges lépéseket. Sajnos azonban a módszertanban és az alkalmazásban is hiányosságok, hibák mutatkoztak meg, és az eredményekkel sem éltek igazán a rendszerekben tárolt információ minőségének javítása érdekében. Ajánlásokat fogalmaztunk meg a MEPA rendszerek további működését illetően, kettőt szeretnék megemlíteni. Biztatjuk a tagállamokat arra, hogy egy olyan keretet hozzanak létre, amelyel a a MEPA rendszerek korszerűsítésének és működtetésének költségei megbecsülhetőek. Mivel a hiba arány közel van a 2%-os küszöbhöz, és mivel az el, a további ellenőrzések költsége igen magas lenne, ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok fel tudják mérni az ellenőrzései költséghatékonyságát, azért, hogy aztán a jövőben jobb ellenőrzéseket végezhessenek. Ez a költségekkel kapcsolatos információ bizottság és más érdekelt felek számára is hasznos lehet a jövőbeni politikák kialakítása terén, vagy pedig a jövőbeni ellenőrzések kialakítása terén. Emellett úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdasági parcellazonosító rendszerekre vonatkozó minőség ellenőrzési gyakorlat révén jobb eredményeket érhetünk, érhetünk el. Azt javasoljuk, hogy a bizottság javítson az ellenőrzéseken, tárja fel a hibákat, és azonnal adjon visszacsatolást a tagállamoknak, hogy azok cselekvési terveket készíthessenek, hogyha ezekre szükség van. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Köszönjük szépen! Ez egy nagyon fontos jelentés, mivel rengeteg pénzről van szó, hiszen a MEPER rendszerek révén rengeteg pénzt kezelnek a tagállamok. Az európai pokolba vezető út közvetlenül a MEPARon keresztül vezet, mondhatnánk. Rögtön meg is adom a jelentéstevőnknek a szót. Köszönöm szépen, hát nem tudom, hogy most pokolra jutok-e, avagy sem. Számomra viszonylag új volt ez a jelentés, mivel most foglalkozom ezzel először. Millionus úr világosan elmondta, hogy miről van itt szó, röviden összefoglalnám a dolgot a saját szavaimmal is. A tagállamok közigazgatási szerepköréről van itt szó a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer kapcsán. 2015. júniusa és 2016. áprilisa között zajlott az audit. Németországban, Írországban, Ausztriában, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban végeztek ellenőrzéseket. A központi kérdés eközben az volt, hogy ez a MEPÁR rendszer jól működik-e, illetve jól működtetik-e. Összességében az EU-s mezőgazdasági támogatások a KAP révén kerülnek kiutalásra, és ahogyan már hallhattuk, a 2015-ös évben több mint 45 milliárd eurót utaltak át a tagállamoknak, ennek egy igen jelentős hányad az első pillérhez tartozik, a gazdák közvetlen kifizetések révén kapták meg ők ezeket a pénzeket. 5,5 milliárd euró tartozik a második pillérhez, ezek pedig a vidékfejlesztési programokhoz tartoznak ezek a pénzek. A mezőgazdasági parcellazonosító rendszer esetében légi felvételekre vagy műholdas felvételekre van szükség, egy IT rendszerről beszélünk, és a tagállamokban a parcellák regisztrációját szolgálja. Egy nagyon fontos ellenőrző mechanizmusként alkalmazzák ezt a rendszert, és ezzel akarják a mezőgazdasági támogatások jogszerűségét és szabályszerűségét ellenőrizni. A hiba határ a mezőgazdasági garancia alap esetében 2,2%-os, ahogyan hallhattuk, a hibáknak közel a fele terület alapú volt. E, érdekesnek tartom azt is, hogy a 28 tagállamban jelen pillanatban 44 nemzeti és regionális MEPAR rendszert működtetnek, és összesen 100 35 millió referencia parcella szerepel ezekben a rendszerekben. A rendszerek irányításáért és az információk minőségéért a tagállamok felelnek. A jelentés egészen megpróbálja a felelősséget, valamint az ellenőrzés feladatát is a tagállamokra ruházni. A számbevőszék sajnos nagyon sok helyen észlelt problémát, ahogyan ezt már hallhattuk, ugyan máshogy fogalmazott az úr, de a különböző fényképek rendszerbe való betáplálásával kapcsolatosan probléma van. Lehet, hogy a drónok térnyerésével és a műholdas fényképek felhasz, ö, egyre inkább elterjedő felhasználásával megoldódnak a problémák, lehet, hogy egy egységesebb megközelítés érvényesülhet majd ennek a technológiai fejlődésnek köszönhetően. A proráta rendszert nem mindig alkalmazták megfelelően megbízhatóan. Főként az önporcellák esetében, ahol különböző struktúrák találhatók az adott területen, egyéb lépésekre lenne szükség, és ilyenkor sokszor a nemzeti ellenőrző szerveknek nehézséget okoz a parcelek elkülönítése, a különböző együtthatók alkalmazása és a támogathatóság megállapítása. Érdekesnek találom azt, hogy a tagállamok maguk nem ellenőrizték a rendszereik költséghatékonyságát, és a tagállamok nem tudtak megbízható és összehasonlítható adatokat szolgáltatni az adott parcellazonosító rendszerek működéséről, illetve azok költségeiről ami a beruházási költségeket, az évi működtetési költségeket illeti, illetve a rendszerek korszerűsítésének költségeit erre vonatkozóan sem kaptunk érdekes módon adatokat, de a bizottság is érdekes módon elmulasztotta, hogy a parcellazonosító rendszerek működtetésére vonatkozóan, illetve azok költségére vonatkozóan információkat kérjen a tagállamoktól, ezért nem igazán tudjuk értékelni azt, hogy mennyire jól működnek ezek a rendszerek. Hiányosságok mutatkoznak a különböző mezőgazdasági, környezetvédelmi és egyéb támogatások kivizetésének összehasonlításában is. Az Európai Bizottság eddig leginkább a jogszerűségre és a szabályszerűségre összpontosított, és nem igazán figyelt oda a költséghatékonyság kérdésére az ellenőrzései során. Ezért úgy gondolom, hogy elsősorban azt kellene kérnünk, hogy a MEPÁR rendszereket egy átfogó ellenőrző rendszerként működtethessük és hasznosíthassuk, ehhez azonban az szükség, hogy a tagállamok frissítsék a rendszereket, és állandóan odafigyeljenek arra, hogy időszerűek legyenek a rendszerekben található információk, adatok. Ebből fakad az, hogy csak akkor tudunk költséghatékonyságról és költségmegtakarításról dönteni, hogyha ismerjük az erre vonatkozó információkat. Tudom, hogy a bizottság segít a tagállamoknak de szerintem még több támogatást kell nyújtani a tagállamoknak abban, hogy a költségekre vonatkozó adatok összehasonlítható módon és megbízható módon álljanak rendelkezésre, hiszen csak így tudjuk megállapítani azt, hogy hogy lehet pénzt megtakarítani. A többi pontot, amit feljegyeztem, már elmondtam. Milionis úr, de mégis van néhány kérdésem a bizottsághoz. A tagállamok mindig azt mondják, hogy a költséghatékonyságra vonatkozó rendszerek túl bonyolultak, és hogy több segítséget várnának az Európai Bizottságtól azért, hogy a lehető legjobban meg tudjanak felelni a szabályoknak. Hogyan látja az Európai Bizottság ezt a problémát, hogyan lehetne ezt megoldani? Emellett vannak-e arra vonatkozó tervek, hogy a 44 létező mapát E, egyetlen egy egységes rendszer alá von, alatt vonják össze. Ez összehasonlíthatóvá tenni a tagállamokat egymás között, hiszen jelen pillanatban vannak olyan tagállamok, amelyek ugyanazt a rendszert alkalmazzák, Németországban minden tartományban más és más rendszer működik, ezért ez az összehasonlítást nagy mértékben megnehezíti. Továbbá hogyan tudja a bizottság biztosítani azt, hogy ne a gazdák legyenek a kárvalótjai az egésznek, hiszen rájuk a tagállami nyomás is nehezedik a pénzügyminisztérium révén, illetve a kifizető hatóságok révén. Én ilyenkor mindig azt szoktam javasolni, hogy egyszerűsítsük a rendszert úgy, hogy az mindenki számára kedvező legyen. Itt most az egyszerűsítés nem azt jelenti, hogy nem ellenőrzünk, de egy olyan rendszerre lenne szükség szerintem, amely az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget növeli. Ez nem csak az ellenőrök számára lenne kedvező, hanem a végfelhasználók számára, és persze számunkra is. Ennyit szerettem volna elmondani, a többi kérdést talán majd máskor. Köszönöm. Köszönjük szépen, Áli kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék az ön újraválasztásához. Schmidt asszony, Millionis úr, kedves kollégák, Üdvözöljük ezt a jelentést, a külön jelentést, ugyanis felveti a minőség kérdését és a továbbfejlesztés kérdését, ugyanakkor gratulálni szeretnék a tevőnek a bemutatott dokumentumhoz, amely kitér minden olyan aspektusra, amelyet tartalmaz a külön jelentés is a fontos téma kapcsán. Az éves mentesítési jelentésbe való bevonás sok olyan területen hozna javulást, ahol problémákat látunk. A MEPAR rendszer elengedhetetlen. A mezőgazdasági támogatások, illetve a támogathatóság szempontjából. Több mint 45 milliárd eurót költünk mezőgazdasági támogatásokra évente. Ezért is olyan fontos, hogy egy olyan rendszerrel rendelkezzünk, amely megbízható, és ugyanakkor elég egyszerű is. Ebben a szakbizottságban sokszor mondjuk azt, hogy csökkenteni kell a bürokratikus terheket, hogy megkönnyítsük a vállalkozások és a polgárok életét az Európai Unióban. Ebben a konkrét esetben ugyanis azt látjuk, hogy 2015-ben sok változás történt, és ez esetleg befolyásolhatja a mezőgazdasági parcellazonosító rendszert és gyakorlatilag ezzel megnövekedett, megnövekedtek a bürokratikus terhek sok esetben. Ezért a jelentéstevő négyes ajánlását tartom nagyon hasznosnak. A bizottság is elfogadta ezt az ajánlást. Szerintem mindenképpen elérhetjük az egyszerűsítést, hogyha közösen dolgozunk ezen. Köszönöm. Flanagan, Kollegin. Köszönöm, Flanagan úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyesek azt mondhatják, hogy nagyon alacsony rész ez, egy nagyon sok, nagyon sok pénzért. Én ír szempontból azt mondanám, hogy az emberek általában össze vannak zavarodva, nem tudják, hogy mit kell csinálni és a parlamentben és az elnök megválasztása során eh, elég eh, sok zavar volt, azt gondolom, hogy eh, ha a gazdák néznek minket, akkor ők is csak összezavarodnak attól, amit itt látnak. Ami a jelentést illeti, a 35. oldalon találhatunk egy állandó legelő területekre vonatkozó megjegyzést, Ez egy olyan dolog, ami gyakran felmerül Írországban, eh, mert ez is zavart okoz a gazdák eh, számára. Egyes esetekben azt hallják az Európai Uniós Bizottsági Szakértőktől, hogy e, az e, állatok itt nem legelhetnek ezen a területen, holott e, a gazdák maguk és a fiaik és az apjuk és a nagyapjuk és mindenki látta, hogy ott legelnek az állatok. És aztán a másik magyarázat az, hogy egy új kategóriáról van szó. A 2013-2020-as időszakra vonatkozóan. a dolog még jól is elsülhet. Kérdezem, hogy hogyan lehet mindez egy csökkentési koeficiensnek a tárgya a kifizetések során. Hogyha az Európai Bizottság erre válaszolni tudna, nagyon hálás lennék. Köszönöm szépen, én is szeretnék Millionis úrnak köszönetet mondani, illetve a jelentés tevőnek is. A jelentés megmutatta azt, ami a címben is szerepel, hogy elég sok minden már jó irányba halad, de még mindig nagyon sok javítani való van számos intézkedés lehet hozni. Ahogy elhangzott, a parlament motoja ugye, hogy egységesen a sokféleségben, Nos, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen támogatandó, de nem kell 44 különböző ilyen mepárt létrehozni. Azt gondolom, hogy ezeknek a harmonizációja mégiscsak jó lenne, mert ez összehasonlíthatóvá és korrekté tenni a rendszert. A szubszidiaritás megőrzése mellett természetesen azt gondolom, hogy fontos a közös megközelítés. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság eh, azt mondta, hogy a számvevőszék ajánlásait elfogadja, de hogyha pontosan eh, végigolvassuk ezeket, eh, hát az ajánlások nagy része főleg a e, végrehajtásra vonatkozik, tehát a tagállamokhoz szól. Az én konkrét kérdésem az Európai Bizottsághoz az, hogy hogyan gondolja belátható időn belül a tagállamokkal ezeket az ajánlásokat e, e, megvalósítatni. A második dolog, amihez még szeretnék mondani valamit, ez az időzítés kérdése, hogy mikor kapjuk meg a dokumentumokat. Hogyha megnézem Claudia anyagának a címét, a címlapját, ott úgy látom, hogy november valahányadikán kaptuk ezt meg. Az Európai Bizottságot arra kértük, hogy 2016-ban adják meg a dokumentumokat, azonban eh, az én tudomásom szerint csak múlt héten kaptuk meg az anyagokat, tehát két és eh, fél hónappal az első tervezet után. A kérdésem az, hogy hát ez azért viszonylag hosszú idő, miért tartott ilyen sokáig, hogy a parlamentnek átadják ezeket a dokumentumokat? Köszönöm. Köszönöm szépen, Ennyi úr, a mezőgazdasági bizottságból. A mezőgazdasági bizottsági kollégákat is meghívtuk. Köszönöm szépen. Én ennek elszenvedője vagyok, ennek a folyamatnak, és látom, hogy mennyire nehéz a helyzet. Például a gazdának van egy területe, a tél elején épít erre egy kis istálót, vagy egy bálát, vagy valamit, arra azon a fölött elmegy a, műhold, műholdképeket készítenek, és azt gondolják, hogy van rajta egy épület és vagy például áradásra került sor, és a műhold képeken úgy néz ki, mintha kialakult, kialakult, kialakított volna egy tavat rajta. Az egész területnek a, a, a kinézetét megváltoztatják bizonyos mezőgazdasági tevékenységek, és a műhold képen akkor már máshogy néz ki. Aztán az elektromos körbekerítő rendszerek létrehozása során úgy tűnik, mintha a területet felosztották volna, és más lenne a számozása. Úgyhogy a gazda látja, hogy problémá, problémába ütközött, megpróbálja a dolgokat rendbe hozni, bemegy vagy a bemegy a hivatalba, és megpróbálja kiigazítani a problémákat, és akkor ezzel megint a sor végére kerül, hónapokig tart, míg megkapja a pénzét, a támogatását, és akkor egyesek csak legyintenek, és azt mondják, hogy nem fognak ezzel törődni, nem fogják az egészért kiállni a sort. Az Egyesült Királyságban egyre bonyolódik a helyzet, és kérdezem, hogy más tagállamokban is ez a helyzet? Én értem, hogy az adófizető pénzét nem lehet általány összegben kifizetni, akár Skóciában, akár bárhol a gazdák számára általány támogatásokra. Látom, hogy valaki itt mosolyog, úgyhogy valószínűleg érti a problémát, de a lényeg, amit szeretnék megértetni mindenkivel, az az, hogy a gazda ha megpróbálja kiigazítani ezt az eh, administratív hibát, akkor a támogatásban a sor végére kerül. Egyesek az Egyesült Királyságban még eh, eh, várják a 2015-ben, 2016-ban felfüggesztett kifizetéseiket, és nagyon sok minden amiatt van, mert a térkép kivonatokon nem jól néz ki, nem úgy néz ki, nem a valóságot mutatja a kép. Úgyhogy konstruktívnak kellene lennünk, meg kellene próbálnunk, meg de úgy látjuk, hogy a közös mezőgazdasági politika már kezd a saját tehetetlenségében kifulladni. Köszönöm szépen, én is szeretnék kérdést feltenni. Nagyon érdekes időpontban kerül sor erre a vitára. A mezőgazdasági politika reformjával egészen új követelések, elvárások merülnek fel, Úgyhogy a kérdés, az alapkérdés az az, hogy ez a rendszer ezeket az elvárások, ezeknek az elvárásoknak meg tud-e felelni, és tudja ellenőrizni ez az ellenőrzési rendszer a mezőgazdasági rendszer módosítását. A kérdés kérdésemet Baszkó eh, igazgatónak teszem fel, hogy tehát egy eh, olyan rendszer, amely nem képes a támogatási rendszerben meghatározott, eh, meghatározott kategóriákat nyilvántartásba venni legelőket, gyepet, illetve egyéb területeket, akkor más tevékenységekre hogyan képes ez a rendszer? ahhoz, hogy ezek aztán igénybe vegyék az ökológiai támogatásokat. A rendszer tehát valószínűleg jobban, nagyobb hiba, hibá százaléka dolgozik, mint ez a 2,2 százalék. Görögországban is láttuk, hogy hogyan működik, vagy ez a ez a rendszer, és láttuk, hogy egyes esetekben egyszerűbb befizetni a büntetést, mint ezt a rendszert fenntartani. De most már olyan helyzetben vagyunk, hogy már nem is működik a helyzet ezen rendszer nélkül, úgyhogy az Agri, agri igazgatóság, főigazgatóságtól válaszokat várunk, úgyhogy nyilván nem mindenért mindenért önök felelnek, nem minden probléma az önök szemétdombjáról került ki, hogy így fogalmazzak. Ami a kifizetéseket illeti, mennyire bonyolíthatjuk a rendszert, a támogathatóságot illetően. Millionis úr, gyönyörűek ezek a képek, amiket itt a mappába beletettek. Itt ugye a legelők támogathatóságáról van szó, de hogyha ezt olvassa valaki, annak feláll a hátán a szőrezektől, a rendszerektől. Hogyan lehet egy kifizetési rendszert ennyire bonyolultá tenni? Miért csináljuk ezt? Miért hagyjuk azt, hogy a tagállamok miért ilyen érte, miért teszik ennyire értelmetlenné a rendszert, annyira bonyolult a rendszer, hogy nem lehet ellenőrizni. Sok kérdés merült föl, úgyhogy várjuk a válaszokat, tessék, igazgató úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Schmidt asszonynak is köszönöm. Én szer, és a, köszönöm a, a képviselőknek a kérdéseket. E, nos, a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer külön jelentésért felelős személy vagyok, e, néhány dologról beszámolok, és aztán majd rátérek e, a konkrét kérdésekre is, a kap jövőjére is, illetve arra, hogy ez milyen hatással lehet a MEPÁR rendszerre. A bizottság üdvözli ezt a külön jelentést, az Európai Bizottság bizottság osztja a számvevőszék azon véleményét, hogy a MEPAR rendszer hasznos rendszer, amely nagyban hozzájárul a terület alapú támogatásokkal kapcsolatos hibák felfedéséhez. Ahogy már eh, említették, említették az integrált administratív és ellenőrzési rendszer eh, egyik eleme, eh, ez a parcellazonosító rendszer, hogy eh, a terület alapú támogatások determinálásában ezek, ez segítségünkre van, és az ellenőrzések végrehajtásában is. Ez a rendszer segít abban, hogy megelőzzük, felmutassuk és kijavítsuk a hibákat, és a rendszer emellett fontos szerepet játszik a, a környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelés ellenőrzésében és a greening felé vezető úton, még akkor is, hogyha nem lehet az összes greening elemet a mepárral eh, ellenőrizni, és akkor is a helyszíni ellenőrzéseknek fontos szerepe lehet. Az Európai Bizottság szeretné felhívni a figyelmet a MEPÁR előrelépésére a 2014-2020-as elvárásokat illetően, és felhívnám a figyelmüket arra is, hogy milyen előrelépésekre került sor a pénzügyi kiigazításokban, a tagállami cselekvési tervekben, amelynek eredményeképpen egy viszonylag alacsony 2,2%-os hibahatárt értünk el. Az Európai Bizottság monitoring szerepe eh, nagyon fontos, és ezt az Európai Számvevőszék is megerősítette. Az Európai Bizottság a fő célokat, a fő szabályokat abban látja, hogy a támogatási rendszer kiszolgáló rendszer működjön, és a tagállamok felelőssége az, hogy a rendszer aktuális legyen, biztosítsa a rendszer költséghatékonyságát. És az is biztos, az is fontos, hogy említették, hogy 44 különböző mepár van, nemzeti szinten is vannak olyanok a tagállamok, ahol több van, és amikor költséghatékonyságról beszélünk, ugye egyes intézkedéseket elég alacsony költséggel meg lehet valósítani. Ez a sokszínűség azt jelenti, hogy nagyon különböző típusú eh, mepárok vannak, holott a eh, célkitűzés ugyanaz az egész Európai Unióban ami a MEPÁR eh, minőségi ellenőrzését illeti, világossá kell tenni azt, hogy a metodológia segít a tagállamoknak abban, hogy a gyengeségeket felmutassák, a ö, konkrétan a légés műhold felvételekkel kapcsolatban, és korrektív ö, lépéseket tegyenek. Az Európai Bizottság további lépéseket tett annak érdekében, hogy a tagállamoknak segítséget nyújtson és ellenőrizze őket. Az Európai Bizottság továbbra is felülvizsgálja az összes mepára vonatkozó szabályt, jogszabályt, 2020 után is, és ezen a területen nagyon szoros az együttműködés a közös kutatóközponttal. Az új technológia, az új szatellit felvételek eh, hogyan segíthetnek nekünk eh, abban, hogy csökkentsük a MEPÁR eh, költségeit. Emellett említeni szeretném, hogy az éves minőségellenőrzésben is javításokat vezettünk be. A monitoring, a feedback a tagállamok részéről, illetve az ellenőrzés nagyban javult, és azt reméljük, hogy ilyen módon csökkenteni tudjuk a költségeket is, és javítani az egész mepar rendszer hatékonyságát. Még egy dolgot hadd mondjak az ellenőrzés költségeivel kapcsolatban, és hogyan tudjuk csökkenteni a költségeket és javítani az Ajax hatékonyságát. Ebbe ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a MEPAR rendszernek ne csak a felépítését, hanem a használatát is javítsuk különböző egyszerűsítési hullámokra kerül sor, ezeket sok tagállamban végrehajtották, legyen szó mert pár e, e, definíciójára, egyszerűsítés a greening bevezetésével kapcsolatban, és ami a mepárt illeti, nagyon sok egyszerűsítő intézkedést vezettünk be. Az egyik, ami kifejezetten fontos, az előzetes ellenőrzések opciós rendszere, opcionális rendszere, tehát a tagállamok a MEPART és az eh, IX-et eh, preventív módon használni tudják, eh, és azokat a hibákat, amelyeket, amelyeket a kijavítás, amelyek kijavításra kerülnek, azoknak elébe tudjanak menni. Potenciális hibákról van tehát szó, tehát ezeket tisztázzák már az applikációs a, a, a, a támogatási kérvény benyújtása előtt, és ezeket megvizsgálták, tehát és a szabályok el, egyszerűsítése nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy ez megtörténjen. Workshopokat is szerveztünk a közös kutatási központtal együtt, hogy világossá tegyük ennek az eszköznek a használatát. Ami a jövőt illeti, megpróbálunk áramvonalasítani, egyszerűsíteni, ezen a nagyon komplex rendszeren. Tehát mondtam már, hogy 44 mepáról van szó, 135 millió referencia parcellával, ez egy rendkívül eh, <clears throat> extenzív rendszer. Szeretnénk hatékonyabb, ambíciózusabb rendszert, egy célzottabb rendszert bevezetni, de ez azt jelenti, hogy több támogathatósági szabályt is, tám- és javítanunk kell. A hatékonyság, az egyszerűsítés és bizonyos pénzügyi menedzsment fenntartása között egyensúlyt kell teremteni. És ezzel kívánjuk segíteni a nemzeti közigazgatást, a gazdákat megfelelő, korrekt és kiegyensúlyozott módon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sajnos nincs túl sok időnk, és ezt a vitát, amire nagyon nagy szükség lenne, sajnos ezt most nem fogjuk tudni mérehatóan <clears throat> lefolytatni, de majd még visszatérünk rá, millióni szúrja szó. Uh, thank you. Oh, uh. Köszönöm, elnök asszony. A különjelentésnek a fontos kicsengése az az, hogy a MEPÁR egy fontos eszköz, hasznos eszköz, de mindent nem tud megoldani. Az új kapnak az egyik újdonsága azok a zöld közvetlen kifizetések, amelyek amelyek az állandó gyepterületre vonatkoznak, illetve a termények sokszínűsítésére és az ökológiai fókuszra járnak. A MEPÁR ebből of of uh, the the greening, ebből két két dolgot tud ellenőrizni, a, a termények sokszínűségét azonban nem tudja ellenőrizni. Ami a műhold képeket illeti, annak velejárója, hogy három, négy vagy öt évente ezeket frissíteni kell, és aztán elemezi, elemzik, illetve értelmezik a képeket. Ott, ott, ott van általában a probléma. Köszönöm. Ja, abszolút, ez két... Köszönöm szépen. Ez a jelentésből teljesen világos. Schmidt asszony. Elég sok minden elhangzott. Én is nagyon örülnék, hogyha ezt a vitát még újra napirendre tűzhetnénk, és jó lenne, hogyha egyes tagállamokat is meg tudnánk hívni, hogy ne csak a számvevőszéktől, vagy az Európai Bizottság híreszteléseiből halljunk arról, hogy melyek valóban a problémák, mindig úgy tűnik, hogy hát a gonosz tagállamok nem tartják be a mi szabályainkat, hát szerintem valószínűleg nem erről van szó. Egy, csak akkor lehet a pénzt értelmesen ezekre a pályázatokra kiadni, hogyha összefogunk. Minél egyszerűbb a rendszer, annál jobban lehet ezt kezelni, annál jobban lehet ezt ellenőrizni, és végeredményben ez mindenkinek javára válik. Még egyszer nagyon örülnék, hogyha erről a témáról um, újra napi rendre tűznénk egy vitát a tagállamok részvételével. Ami az ellenőrizhetőséget illeti, mondja az elnök, itt az egyszerűsítés nagyon fontos, de 135 millió referencia parcellánál nincs egyszerű rendszer. Flanagan úr, nagyon rövid. Köszönöm, azt hiszem, hogy a kérdésemre nem válaszoltak, vagy ha válaszoltak, akkor ezt nem értettem. A tagállamoknak azonosítaniuk kell az alábbi területeket, uh, amelyekről beszéltem. Na most ez része a 2030-as, 2013-tól 20-ig tartó reformnak. Nem tudom, válaszolt erre, ha nem, akkor esetleg megtehetné. Excuse me, I've From what I understand from... Nos, ha jól értettem a kérdését, akkor az 53-as bekezdésre utalt az állandó gyepterületek vonatkozásában. Nos, valóban az egyik lehetőség az az, hogy az állandó gyepterület az jobban vegye figyelembe a legelő területeket, és ez főleg Dél-Európára vonatkozik, illetve azért más országokra is, és aztán van nem terület, ahol szintén lehet legeltetni, és éppen ezért az állandó gyep terület definícióját ki terjesztettük azért, hogy ezeket a konkrét és eltérő legelő területeket is magába tudja foglalni. Ez lehetőség a tagállamok előtt nem kötelezettség, hogy ezt a definíciót alkalmazzák. Amikor a tagállam ezt az új lehetőséget bevezeti, akkor a, a MEPÁR-ban el kell magyarázni, hogy milyen típusú gyepterületek és legelők szerepelnek az ő rendszerükben. Tehát ha a következő kapnál 2020 után úgy dönt a jogalkotó, hogy ezt az új eh, definíciót tartja meg az önálló terület vonatkozásában, eh, akkor a MEPÁR-ban eh, ezeket az állandó gyepterület típusokat is azonosítani kell, a parcellákat. De ez megint csak egy opció tagállamok számára, nem pedig egy kötelezettség ajala. Köszönöm, van egy kérdésem. Etikás, no sé exactamente cómo las llaman, pero... Láttam, hogy, láttam a képeket, nem is tudom, hogy hívják azokat, fotókat que se están comprando paquetes de satélite. Úgy tűnik, hogy ezeket nem csak európai e, műholdak készítik, hanem nem európai műholdakról is vásárolunk képeket. E, ez igaz-e, e, és többet szeretnék tudni erről. Just the normal satellites. If not, uh, write us. Amennyiben uh, írásba is válaszolhatnak. Sorry, I was just consulting my, uh, my colleagues. Konzultálnom kellett a kollégával, hogy jó választ adjak. A műhold képek nagy része az európai cégektől jön, de a tagállamok kapnak kapnak anyagi támogatást, de bárhol vehetnek ilyen képeket tulajdonképpen. Tehát a, a alapvetően európai képekről van szó, de az új technológiák és új műhold kép technológiák vonatkozásában azt gondolom, hogy a jövőben ez jobban integrálható lesz a mepar ba itt elsősorban a Kopernikusra gondolok. A lot more information, a lot more precise. E, pontosabb információ és több információ lesz. Nem itt igazándiból nem is a képekkel, a képek minőségével van baj, hanem a képek értelmezésével, hogy lehet például eh, igazolni a termények sokszínűsítés, sokszínűsít, sokszínűségét. Köszönöm szépen, köszönöm az eszmecserét. Biztos foglalkozunk még ezzel a témával. Biztos találunk még egy órácskát, hogy újra foglalkozzunk ezzel a témával, mert itt sok pénzről van szó. A 11-es napi rendi pont a Szintén a számbevőszék jelentéséről van szó. Bajcsikovszki úr van itt a számbevőszék részéről, Brian Hayes a mi jelentéstevőnk, a súlyos egészségügyi veszélyekről lesz szó. Tessék, köszönöm szépen elnök asszony, gratulálni én is ahhoz, hogy újra megszavazták a szakbizottság elnökének a hátralévő időszakról vonatkozólag a ciklusból. Ami az előadásomat illeti, Klaus Heiner Léne elnököt és a számbevőszék egészét is tájékoztatni fogom az ön javaslatáról, arra vonatkozó, hogy a számbevőszék egy-egy tagja vegyen részt a szakbizottság által szervezett utazásokon. Szerintem ez hasznos lenne mindenki számára, a számbevőszék számára, és segítség lenne ez az ellenőrzések tervezését és végrehajtását illetően. Tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a számvevőszék külön jelentését, amely a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek kezelésére vonatkozik az Unióban. Fontos kérdésekben előrelépés történt, de még sokat tennivaló, így szól a cím. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek Hayes úrnak, amiért egy kiváló munkadokumentumot készített, a külön jelentésre vonatkozólag pozitívan nyilatkozott az ajánlásainkra és a következtetéseinkre vonatkozóan is. Egy nagyon fontos téma a külön jelentés tárgya, mert az láthattuk a legutóbbi időben, hogy a sős egészségügyi veszélyek sokszor határokon átterjedő veszélyek és nagyon nagy gazdasági költséggel járhatnak, főként akkor, amikor hosszantartó vízhelyzetekről van szó, amelyek károsítják a gazdaságot, károsan befolyásolják a közlekedést, és így tovább neve, megnevezhetném itt az ebola válságot, az E. coli válságot, és így tovább. Először is szeretném elmondani, hogy ez az ellenőrzés, ez az audit, nem a számvevőszék egy tipikus, hagyományos auditja, ellenőrzése, mert ebben az esetben nem csak az EU-s pénzekről van szó, hanem a polgárok szószólói is vagyunk egyúttal. A külön jelentésben szereplő ajánlások különösen a polgárok jobb védelmét célozzák meg. A második eh, dolog, hogy ez a különjelentés eh, nem feltétlenül a cselekvésről szól, hanem a felkészültségről, a felkészültség szintjéről. És egy harmadik dolog, ez a terület, ez a témakör elsősorban a tagállamok felelőssége, az Európai Bizottság szerepe itt elsősorban a koordinációban valósul meg, és a támogatásban. Ez egy olyan terület, ahol növelnünk kell az együttműködést, és el kell mélyítenünk az európai integrációt. Remélem, hogy ezt nem politikai hitvallásnak hitvallásként értelmezik. A legfőbb következtetésünk az, hogy Európa most jobban felkészült már az egészségügyi veszélyekre, de nem százszázalékosan. Jobb a felkészültség részben azért, mert a határokon átterjedő sős egészségügyi veszélyekre vonatkozóan 2013-ban elfogadtunk egy határozatot, amely jobb mechanizmusokat biztosít az EU-s polgárok védelme érdekében. Ez a határozat formalizálja és hangsúly, kihangsúlyozza, kiemelje, kiemeli az Európai Egészségügyi Biztonsági Tanács szerepét, kibővíti a jogszabályokat az antimikrobiális rezisztenciára, a biotoxinokra vonatkozóan és más egyéb területekre vonatkozóan, valamint a fertőző betegségekre vonatkozóan is, bevezeti a különböző egészségügyi ellenlépésekre vonatkozó közbesz- közös beszerzéseket, jogalapot biztosít a már lépez- létező korai figyelmeztető rendszernek, ez egy fontos eszköz a bizottság és a nemzeti hatóságok kezében, lehetővé teszi az állandó kommunikációt és a riasztást az közegészségügyi kockázatokkal kapcsolatosan. Jelentős hiányosságokat tártunk fel a tagállamok és az Európai Bizottság szintjén. A helyzet orvoslása érdekében azt javasoljuk először is, hogy jöjjön létre egy stratégiai roadmap, biztosítva, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság közös célkitűzések elérésén dolgoznak. Másodszorban a korai figyelmeztető rendszert tovább kell fejleszteni, annak érdekében, hogyha széles körű felhasználásra kerül sor, akkor jobban működjön ez a rendszer harmadsorban. Az Európai Bizottságnak javítania kell a közösen finanszírozott intézkedések esetében a fellépések fenntarthatóságát, a hozzáadott értéket és az eredményességet is növelni kell, és negyedsorban az Európai Bizottságnak át kell hidalnia a hézagokat a különböző bizottsági szolgálatok együttműködésében. Itt olyan szolgálatokra gondolunk, amelyek nem csak egészségügyel foglalkoznak, hanem a környezetvédelemmel és a közlekedéssel is, hiszen sokszor öm, fedi, átfedések alakulnak ki a különböző témák között. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen ezt a rendkívül fontos különjelentést, Hész kollega, tessék. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék önnek még egyszer, amiért újra választottuk közösen a szakbizottság elnökévé ezzel következendő két és fél évre. Gratulálok az alelnököknek is, és köszönöm a számvevőszéknek ezt a rendkívül fontos jelentést amelyet a közzététele óta felkarolt a média is, nagyon sok figyelmet szentelt neki. Itt leginkább a hatóságok kompetenciáiról van szó, nem annyira a finanszírozásról. Le, elsősorban arról szól ez az egész, hogy azok a kötelezettségvállalások, amelyeket a tagállamok tettek a 2008 és 2013-as e- időszakban, illetve 2013-ban, hogy ezeknek a kötelezettségvállalásoknak a tagállamok eleget tettek-e. Itt egy kompetencia auditról van szó, ezért, ha úgy tetszik, illetve arról, hogy megállapítsuk, hogy bizonyos lépéseket megtettek-e a tagállamok. El kell mondanunk azt is, hogy a számvevőszék is jelezte az imént, hogy elsősorban olyan témáról van szó, ahol a tagállamok a saját jogaikat, saját kompetenciáikat, hatásköreiket védik érthető módon, de azt is látni kell, hogy a tagállamok kötelezettségvállalásokat tettek, és fontos, hogy ezeknek eleget tegyenek, azért, hogy harmonizált megközelítés érvényesülhessen ebben a nagyon fontos kérdésben. Közegészségügyi, közegészségügyi kérdésekről van szó, tudjuk, hogy az ebola milyen hatalmas kockázatot jelentett, például tudjuk, hogy évről évre felbukkannak különböző járványügyi problémák, az influenza például súlyos problémákat okoz sok tagállamban, sokszor nem elég felkészültek a tagállamok. Határokon átívelő egészségügyi veszélyekről van szó, komolyan kell vennünk ezt a kérdést. Ahogyan a jelentés is kimondja, 2008 és 2013 között zajlott az első szakasz megszületett 2013-ban az Európai eh, egészségügyi, közegészségügyi keret. Négy év telt el azóta, és tíz év telt el azóta, hogy elindítottuk ezt az egész projektet. Nagyon örülök annak, ugyan, eh, hogy ez a számbevőszék, hogy a számbevőszék elkészített ezt a külön jelentést, de szerintem a parlamentnek is felelőssége van abban, hogy ellenőrizze, hogy a vállalásoknak eleget tettek a tagállamok, és persze ne felejtkezzünk meg az újabb szakaszról 2014 és 2020 között. Nem kellene tehát megvárni, hogy a számvevőszék külön jelentést készítsen, hogy megvizsgáljuk, hogy a tagállamok mit tettek, aktívabbnak kellene lennünk ezen a téren, ezen túlmenően persze üdvözöljük a számbevőszék külön jelentését. Alapvető kérdések a következőek. A tagállamok konzultálnak -e egymással? nem igazán sok minden mutat abba az irányba, hogy ezt megteszik. Itt nagyobb nyomást kell gyakorolni másodszorban. Megosztják-e egymással a tagállamok a bevált gyakorlatokat? Azt hiszem, hogy itt még nem tesznek eleget a tagállamok. Felkészültünk-e a tervezés területén eleget tettünk-e, főként a konzultációs szakaszban? Itt nagyon súlyos kérdések merülnek fel. Van-e az integrált megközelítésre vonatkozóan egy közös hozzáállás a tagállamok részéről, és azt hiszem talán az egyik legalapvetőbb kérdés az az, hogy a közös beszerzések területén, főként ami az influenza oltóanyagot illeti, mennyire működik. Azt hiszem nincs EU-s szintű mechanizmusunk erre vonatkozóan nem tudjuk a legköltséghatékonyabban beszerezni ezeket az oltóanyagokat. Ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen kezelni kell. Röviden, mik az én javaslataim, mik az én ajánlásaim. Üdvözlöm azt, ami a szemvevőszék jelentésében áll, és nagyon örülök, hogy ebben a témában felvették velem a kapcsolatot. Egyetértek önökkel, szükség van egy menetrendre, egy roadmapre, hogy mindenki tudhassa, milyen irányba haladunk. Az egyes fellépésekkel, amelyeket a 2013-as nyilatkozat is tartalmaz. Jobb stratégiai monitoringra van szükség, és nem szabad félnünk attól, hogy felmutassuk, mi a jó gyakorlat, mi vált be, és mi az, ami nem működik. Különös tekintettel arra, hogy 2013 óta már négy év telt el. Úgy gondolom, hogy az Európai Járványügyi Központ nem tud hatékonyan reagálni, hogyha segítséget, támogatást kérnek tőle, ennek is utána kell nézni. Az Európai Bizottságon belül sem elégséges a koordináció, a DG Health, az élelmiszerbiztonsággal foglalkozó főigazgatóság és más egyebek is jobban együtt kell, hogy működjenek egymással. És ahogyan korábban elmondtam, mindenképpen a beszerzés kérdését meg kell oldani a tagállamok közötti koordináció segítségével, azért, hogy hatékonyan tudjunk reagálni, hogyha egy egészségügyi veszély felmerül. Úgy hiszem mindenképpen szükség van egy korai figyelmeztető rendszerre, amely a koordinációt jóval magasabb szintre emeli, mint eddig. Egy ilyen rendszernek biztosítania kell azt, hogy a legmagasabb fejlettségi szinten álljunk ezen a téren. A lehető legjobb technológiai megoldásokat is kell alkalmaznunk. Agyan a számbevőszék is elmondta, tehát itt elsősorban a kompetenciák ellenőrzéséről van szó, de persze fontos az is, hogy a mi szakbizottságunk is megfogalmazza ajánlásait. Remélem az én tervezetemben szereplő javaslatok megtermékenyítően hatnak a többi intézményre, és persze a tagállamokra is. Köszönjük szépen, Párnyó kolléga! Nincs mikrofon. Mikrofon. rappelons que... Először is emlékeztessünk arra, hogy volt egy sor jelentős esemény, eh, a melanin tejfertőzés, aztán a kínai eh, járvány, eh, majd a magyarországi vörösiszap, illetve az E. coli e, katasztrófa máshol. E, ezek bemutatták a nemzeti és európai mechanizmusok gyengeségét is, e, és ezen gyengeségek kezelésére 2013-ban elfogadtunk egy olyan menetrendet, amely a határon átnyúló fenyegetéseket kellene, hogy kezelje, meg kell erősíteni a szerepőt az egészségügyi biztonsági bizottságnak, és jogalapot kell teremteni az európai vakcinavásárlásra, a konzultációkra egymás között, valamint az Európai Bizottsággal való konzultációra, és 2013. novemberében ez megszületett ez a javaslat, ezért is olvastam érdeklődve a számvevőszéknek a határozat megvalósításáról szóló értékelését, és erről szól ugye eh, Brian Hayes eh, kollégánk eh, jelentése a számvevőszék azt mondta, hogy jelentős nehézségek és gyengeségek vannak még tagállami és bizottsági szinten, és ezért a határozat nem tud érvényesülni. Tehát úgy tűnik, hogy újabb lökést kell adnunk ennek a határozatnak, illetve fel kell kérni az Egészségügyi Biztonsági Bizottságot, hogy egyfajta menetrendet hozzon, készítsen el a dolgok javítására, illetve bátorítani kell a tagállam tagállamokat és az Európai Bizottságot arra, hogy gyorsítsák fel a közbeszerzési eljárások lehetőségét, illetve a korai figyelmeztető rendszert is javítani kell, hogy a kockázatokat jobban kezeljük, és egy olyan koordinációs rendszert kell létrehozni, amely strukturáltabb a különböző szolgálatok között az Európai Bizottságon belül, mármint azon főigazgatóságok között, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak, és így ez a határozat e, ténylegesen megvalósulhat, mely határozatnak egyébként a célja az, hogy az európai e, polgárok egészségét biztosítsuk. Köszönjük. Most pedig a Ryan úr kap szót az egészségügyi főigazgatóság részéről. Köszönöm. Ezeket a gondolatokat és a számvevőszék jelentését is, valamint Helyz úr eh, jelentéstervezetét is. Eh, úgy eh, látjuk, hogy a bizottság konstruktív és részletes jelentést készítette, és alaposan elemezve van jogi, politikai szempontból ez a jelentés. A bizottság egyetért a számvevőszékkel, és egyetért a javaslatok megvalósításával, legalábbis ami a bizottsági hatáskörökben megvalósítható ajánlásokat illeti. A tagállamok különböző koordinációs mechanizmusait is javítani kell, és ez, erre történtek már lépések az Egészségbiztonsági Bizottságban. Aktívan figyelemmel kísérő, illetve nyomon követi a bizottság az ajánlásokat, különös tekintettel a korai figyelmeztető rendszerre, amely egy eh, számítástechnikai eh, rendszer, amelynek révén a tagállamok egymást értesíthetik, illetve ezeknek az értesítéseknek a falóapját is javítani kell, eh, tehát értékelések és kockázatkezelések, kockázatelemzések. Egyébként ez napi használatban levő rendszer, különös tekintettel most az influenza, influenza szezonban ami pedig a technikai jellemzőit illeti ennek a rendszernek, E, és annak összekötését a vegyi anyagokkal, illetve e, az állategészségügyi és egyéb rendszerekkel. Tehát igazándiból az a nagy kihívás, hogy ezek a létező rendszerek egymással is tudjanak kommunikálni integráltabb módon, és a tagállamoknak nem kellene e, akkor különböző rendszerekben ugyanazt a problémát jelenteniük, hanem egy figyelmeztetés, egy alert elég lenne. Ez egy nagy, ez egy nagy kihívás, de a rendszer alapvetően ott van, és a tagállamok számára lehetővé teszi az együttműködést, illetve az kommunikációt. Ami a bíróság által eh, azonosított késedelmeket illeti, nos eh, a határon átnyúló eh, stratégia stratégiáért felelős emberek nagy részét lekötötte az ebola járvány, a, amely másfél évig eh, lekötötte a legkvalifikáltabb eh, munkavállalóinkat, azokat, akik eh, egyébként azon anyagokon dolgoztak volna, amely, amelyek révén megvalósítható lett volna a, a, a határozat máshol volt át szükség. E, most e, a késedelmeket úgy tűnik már leépítettük, és e, azok a végrehajtó jellegű intézkedések és különböző szintű jogszabályok azok már készülőben vannak, és itt többféle végrehajtási aktusról van szó, amelyek mind gyakorlatilag már félkész állapotban vannak. A számvevőszék azt is mondta, hogy egy stratégiai menetrendet hozzon létre az Egészségbiztonsági Bizottság. Valójában mi arra számítunk, hogy a júniusi e, ülésszakon ezt már el is tudják fogadni. E, említette a számvevőszék is, és önök is, azt, hogy jobban hozzá lehessen férni a vakcinákhoz, illetve az egészségügyi ellenintézkedésekhez. Ez a legutóbbi influenza járványkor e, volt nyilvánvaló. Nemzeti szinten nagyon más ára lett a vakcináknak, és a bizottságot felhívták arra, hogy a bizottság E, gondolkozzon el azon, hogy e, azokon tagállamok számára egy közös közbeszerzést tesz lehetővé, amelyek erre hajlandóak. Az első tendert a karácsonyi utáni időszakban már ki is írtuk, és az első szerződések alá is lettek e, írva botulizmus antitoxinok vonatkozásában. Ez különösen a terrorveszélyre tekintettel fontos. Számos tagállam összeállt, és ezt az antitoxint együtt szerzik be ez az egyik konkrét példa az ilyen együttműködésére, ami pedig a közös standard az influenza vakcinákra, ami, ami a közös standard illető, megint csak több, még pedig nagyszámú tagállam működik egy, együtt, és a tender, a pályázati dokumentumok azok még a nyár előtt készen lesznek, és a sikeres pályázókkal a szerződés is aláírásra kerül még az év vége előtt, tehát ezek a közös közbeszerzések, ezek valójában már elindultak, sőt, van olyan szerződés, ami alá is lett írva. Ami a koordinációt illeti, az új biztos, a terrorkoordinációt illeti, eh, King biztos közelmúltbeli kibenevezése lehetővé tette, hogy jobban odafigyeljünk biztonsági kérdésekre, beleértve az egészségügyi biztonsági kérdést. Van egy éves, bocsánat, egy havi jelentés biztonsági kérdésekről, és King biztos urat mi is tájékoztattuk arról, hogy milyen intézkedések történtek egészségbiztonsági témában. Párnyai úr volt a jelentéstevője annak a határozatnak, amely a jogi keretet létre hozta, és ez szorosan összekötötte az Európai Járványügyi Hivatalt a tagállamokkal, illetve a bizottsággal, és egyértelműbbé váltak a szerepek, és szorosabbak lettek az együttműködések, jobb a felkészültsége a, a tagállamoknak. Köszönöm még egyszer a jelentést, és Helyz úrnak pedig a megjegyzését. Köszönöm szépen.